Chers collègues, euh, bonjour. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kollégák, kérem foglaljanak helyet, elnézést kérek a késésért, de a munkacsoport ülése nem ért időben vége. Euh, a görögök esete, esettel foglalkoztunk, a görög kérdéssel, és más eh, kérdéseket is még végesítenünk kellett görögökkel és az írekkel. Na de hát térjünk rá a szakbizottság külésére. A napirend tervezetet eh, elméletek mindenki megkapta, ha nincs elemetés senkinek, akkor azt elfogadottnak tekintem. mindenkit tájékoztatunk arról, hogy a 15-ös, 16-os napirendi pontok sorrendje megfordul, hogyha nincs senkinek ellenvetése, ezzel az apró kis módosítással, tehát akkor elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetet. Szeptember 8-12-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik, ha nincs senkinek hozzáfűzni valója, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük, és már tovább is ugrunk a hármas napirendi pontra az elnök közleményei következnek. Az interneten is követhető a mostani ülésünk, ezért mindenki óvatosan fogalmazzon, figyeljen oda arra, hogy mit is mond, mert rengetegen hallgatnak bennünket. A koordinátorokkal, a foglalkoztatásügyi főigazgatóság eh, főigazgatójával eh, igazgatójával eh, roppant érdekes eszmecserét folytattunk tegnapi ülésünkön, majd erről is talán részletesebben beszámolunk. Megvizsgáltuk azt, hogy az Európai Bizottság a saját munkáját hogyan szervezte, ami a globalizációs alapot illeti, a FEM munkacsoportjával együtt tegnap délelőtt találkoztunk, és az önülés alatt a szakszervezetekkel, illetve a Renault cégképviselővel is találkoztunk, olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek felmerültek, és amelyek nagyon hasonlóak a globalizációs alap témájához. Meg Eliott Kárlét szeretném üdvözölni, aki az titkárság új munkatársa és jogász. Jogászunk még nem volt, remélem, hogy ennek kérem álljon fel, mindenki láthatja, üdvözöljük, reméljük, hogy jogász, tud, jogászi szaktudását valóban saját előnyünkre tudjuk váltani. Et donc, euh, Aliette Carré remplacera Erika. Aliette Carré Erika helyét veszi át, bár nem ugyanazt a munkát fogja végezni a titkárságban. Az organigramról egy pár szót, hogy mint tudja mindenki, hogy ki mit csinál. Tehát az utolsó bejelentés, karrieredelis a mai ülésünk során újságírók követik, illetve egy TV kamera is itt lesz, úgyhogy remélem senkit nem fog zavarni. Parancsoljon kollega. De... Köszönöm elnök asszony. Dán tolmácsolás nincsen. Nem tudom, hogy passzív Dán van-e a mai ülésen, mert később az egyik napi rendi ponthoz szeretnék hozzászólni, és szeretném tudni, hogy ezt megtehetem-e majd Dánul, azaz az anyanyelvemen. c'est la pénurie européenne. Monsieur It's a bit funny because... Furcsának tartom, elnök asszony. Más, most másodjára készül vélemény tervezet, és előfordul, hogy nincsen Dán se aktív, se passzion. Én ugyanis dánó készítettem el a véleménytervezetet, és most nem tudom előadni dánó, Hát ez elfogadhatatlan. Elnök asszony. Quería, quería solo sugerir. Csak egy javaslatom lenne, hiszen ugye azt a kérdés merül föl, hogy ö, legyen tolmácsolás. Nem tudom, hogy megcserélhetnénk-e a napi pontokat, hogy legyen idő arra, hogy a Dán tolmácsolást is megoldjuk. Szerkasz úr, hát az én gondolataimban olvas, mondja az elnök. Pontosan ezt szerettem volna javasolni, hogy holnapra helyezzük át, halasszuk el ezt a mai, mai napirendi pontot, és akkor az egyik tolmács kabin felszabadulna, kicserélnénk. Nem tudom, hogy ki szeretné feláldozni a nyelvét annak érdekében, hogy legyen holnap Dán. A portugálok esetleg? Monsieur, monsieur de Rosa, vous vous suggérez de supprimer l'anglais? Az angolt esetleg? De Rosa úr. Az írt? Écoutez, je, Monsieur Christensen. Christensen úr, azt javaslom, hogy holnapra hallasszuk el az ön rendi pontját, és a titkárság mindent megtesz addig, hogy megpróbálja megváltoztatni a helyzetet. Ez így megfelelő? Ori úr. Öri úr. Elnök asszony, ha jól látom, ebben a helyzetben nem nagyon tudunk mást csinálni, de egyrészt csak szeretném megerősíteni, és ha úgy tetszik, szolidaritásomra biztosítani Krisztenzen urat. Én ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom azt, hogy egy olyan alapjogot, mint hogy minden képviselő a saját nyelvén dolgozhat, azt egyszerűen évek óta képtelenek vagyunk rendszeresen biztosítani. Korábban nekem voltak ilyen problémáink, a mi problémánk a megoldódott, mostanában nem volt ilyen de más esetben, vagy más kolléga esetében ugyanezt az elvet tartom fontosnak. Joga van minden képviselőnek a saját nyelvén dolgozni, és ezt a titkárságnak, a parlamentnek kötelessége biztosítani, és ezt kérem, hogy ezt rögzítsük megint, és fent a jegyzőkönyvben. C'est vrai Monsieur Horry, vous avez mené un combat là très efficace. Valóban Őri úr egy nagyon-nagyon eredményes harcot vívott ezzel kapcsolatban, sikerült elérni, hogy legyen magyar nyelv. a koordinátorok ülésén is. És hogyha honlapra halasztjuk el a e, Dán, illetés, a Dán illetékességű pontot, akkor azt gondolom, hogy az előadó még egy kicsit jobban fel is készülhet. Bastos asszony. Senhora Presidente, eu volto à questão da tradução linguística. Elnök asszony, Valóban a fordítás kérdése alapvető fontosság. A szerződés, alapszerződés értelében van jogunk ahhoz, hogy a hivatalos parlamenti üléseken a saját anyanyelvünkön beszéljünk. Megengedhetetlen az, hogy egy ilyen hivatalos ülésen, itt az Európai Parlamentben, ez ne valósuljon meg. Mindenképpen aranyszabálynak kéne ennek lenni, az egész európai projekt lényegében ezen alapul. Én is szolidaritást vállalok a Dán kollégámmal. Itt alapkérdésről van szó. Elvi problémáról. Nem szeretném, hogyha bármilyen szakbizottság, szakbizottság ülésen hasonló probléma merülne itt föl a parlamentben. Teljesen mindegy, hogy milyen kifogást találnak, hogy itt pénzügyi kifogást állnak, vagy más. Szerintem ez elfogadhatatlan. Elnök. Valóban ez egy nagyon érzékeny kérdés, mindenki együtt érez a Dán képviselővel, de ez egy kicsi terem, itt csak 12 tolmácskabin fér el, úgyhogy nyilván döntésekre kényszerülünk. Nincs lehetőség arra, hogy minden nyelv itt legyen. azt gondolom, hogy az mindenképpen fontos lenne, hogy aki véleményt, akinek véleménye van, vagy pedig jelentése, az mindenképpen kapjon tolmácsolást, de az nyilván megoldhatatlan, hogy minden alkalommal minden képviselőnek meglegyen a, meglegyen a tolmácsolás a saját nyelvén. Ide tartozó? A következő prob- a, a felszólalás? Nem, máshoz tartozik. Jó, akkor megadom azt. Thank you, Madam Chair. Uh, on... Köszönöm, elnök asszony. A következő napi rendi ponttal kapcsolatban a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja, csak franciával állnak rendelkezésre a kompromisszumok. Tehát nem csak tolmácsolási, hanem fordítási gondok is akadnak bőven. Elnök asszony, holnap szavazunk, mi lesz? Majd erre, erről beszélünk akkor, amikor ehhez a ponthoz érünk. De először szeretném megnyitni az érdemi vitát. Frederik Dertennek adnám meg először a szót. A magáról a jelentésről, a szegénység és társadalmi kirekesztés ennek küzdelme európai platformja témájában. Köszönöm, elnök asszony. Septembre dernier, on avait convenu d'un report. On avait convenu d'un report. Nemrégében megegyeztünk azon, hogy ebben a kérdésben jelentés kell, hogy születjen. Nos, megvoltak ugye a határidők arról, hogy a kapcsolatban, hogy meddig kell elküldeni a módosításokat, hogy elküldhessük fordításra ezt a, ezt a jelentést. Sikerült végül megegyezni, kompromisszumot kötöttünk, és megpróbálunk hatékonyan, megpróbáltunk hatékonyan dolgozni annak érdekében, hogy minél kevesebb időt vesztegessünk. Nos, úgy vélem, hogy erőfeszítéseink eredményesek voltak. Bizonyos dolgokat sikerült pontosítani ebben a, ebben a jelentésben. Körülbelül 400 módosítás volt, ebből aztán 47 módosításos 47 kompromisszum született. Remélem, hogy ezek a kompromisszumok aztán sikeresek lesznek, megszavazzuk majd őket, és a többség támogatni fogja tudni őket. Lenne még néhány egyéb megjegyzésem ebben a témában. A minimál bér kérdése az egyik témám, erről ugye múltkor nagyon sokat beszéltünk. kompromisszumban ebben nem, erről nem sikerült megegyeznünk. Kérdés, hogy egy jogszabályalkotási kezdeményezéssel élhetünk-e ezen a téren. Aztán horizontális diszkrimináció ellenességről szóló jelentés, a másik téma. Nem hiszem, hogy ebben meg tudunk egyezni tehát nyilván nem lesz egyöntetű vélemény nem alakul ki majd egyöntetű véleményét a szakbizottságban, de talán a kompromisszumra lehetőség van. A következő. Az SSGI kérdése. Ebben a kérdésben sem sikerült semmilyen előrelépést elérni. meg kell azt vizsgálni, hogy a, által, hogy a közérdekű szociál, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés miképpen kezelhető. Illetve, hogy mi az összefüggés a szegénység és a gazdasági kormányzás irányítás között. Az eredeti szövegben közvetlen kapcsolatot állítottak fel a az Euró Plus paktum és egy másik paktum között, ez egyes képviselők számára túlságosan direkt volt ez a kapcsolat. A mostani változatban ilyen utalás nem történik erre a kapcsolatra, de úgy gondolom, hogy bármilyen, ha bármilyen új döntés születik, akkor mindenképpen figyelembe kell azt venni, hogy a szegénységet ne súlyosbítsa ez az intézkedés, vagy ez a döntés. Nos, ezek voltak a kérdéses elemek, amelyekre sikerült nagyjából, amelyben sikerült nagyjából megegyezni és kompromisszumos, kompromisszumot kidolgozni de vannak olyan területek is, ahol nem sikerült előrelépni. Próbálkoztunk azért ezeken a területeken is valamit elérni, de nem igazán sikerült. Lehet, hogy még néhány kiigazításra lehetőség van. Illetve újabb információk is érkeznek be ezzel kapcsolatban. Nyilván a kollégák is kapnak majd friss híreket a fejleményekről, és a titkárságon keresztül megpróbáljuk azt elérni, hogy amin, ha lehet, akkor ezeket a, ezeket a kisebb megegyezéseket megpróbáljuk a szövegbe belevenni. Most pedig mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a módosításokért, gondolataikért, ötleteikért. Nagyon örültem annak, hogy ilyen konstruktívan állt hozzá minden kollégám ehhez a kérdéshez. Örülök, hogy felismerték ennek a kérdésnek a lényeges voltát. És örvendetesnek tartom azt, hogy egy ilyen válságos időszakban egy ilyen témájú jelentést tudunk megfogalmazni, és remélem elfogadni is a holnapi nap során. Néhány nap múlva Krakóban lesz egy hasonló témájú platform, remélem oda minél többen eljutunk. Köszönöm szépen. Merci, Madame la Presidente. Uh, y en primer lugar quería López asszony, igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Darden úrnak, a jelentéstevőnek, hiszen kitűnő volt az együttműködés. Hálás köszönet neki tehát. Sikerült azt elérnünk, azt, hogy a 400 valahány módosítás ellenére mégis megszülessen egy olyan szöveg, ami remélhetőleg a többség számára elfogadható lesz. Néhány kivétel nyilván lesz, de azt hiszem a néppárt el, el fogja tudni fogadni a kompromisszumos módosítások nagy részét. Néhány kiegészítésem lenne. A 333-as módosítással kapcsolatban szeretnék részenkénti szavazást kérni. Ez egy deliféle módosítás. Ennek a módosításnak is a legutolsó bekezdésről van szó. A recommand la mise en œuvre de la réglementation kezdetű bekezdésről van szó. Aztán az NN kompromisszummal van még gondunk, gondunk. Itt a munkavállalókat összekeverjük a illegális bevándorlókkal, vagy legális papírokkal nem rendelkező emberekkel, ezt kéne kijavítani. Aztán a dupla V kompromisszumot szeretnék még kiegészíteni. Aztán Katarzyna Seszka asszony módosítása, 382-es módosítás. Elnézést kérek, nyelvi, le, lengyel nyelvleckéket kell vennem, mert nem tudom kiejteni a kollégám nevét. A fogyatékkal élőkről szóló módosításról van szó. Az O kompromisszumban található ez. Azt hiszem ennyi. Jó volt azt hiszem, jó munkát végeztünk, jó volt együttműködni, és remélem, hogy holnap a többség megszavazza ezt a jelentést. Köszönöm. Madame Hirsch, puis Madame Gons. Madame Hirsch. Hirsch asszony először. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálatos módon Lina asszony nem tud itt lenni ma közöttünk, ezért az ő nevében szeretném felolvasni a gondolatait. Reméljük a képviselő asszony lassan teszi mindezt. Linasszony szeretne köszöntet mondani a kiváló előadó munkájáért, és azért, hogy az árnyék előadókat is bevonta abba, hogy kompromisszumot találjanak. A kirekesztés elleni harcra szó jelentés sokkal aktuálisabb, mint valaha korábban is. Linasszony a kompromisszumos csomagot elfogadhatónak tartja, és úgy véli, hogy a bizottságnak és a tagállamnak ez fontos és komoly üzenetet küld azzal kapcsolatban, hogy a szegénység és társadalmi kirekezés elleni küzdelem európai platformja hogyan kell, hogy működjön. Vannak azonban egyes kompromisszok, amelyeket a frakciónk nem tudja támogatni. Például az ágazati jogalkotási kezdeményezések, a közérdekű szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Köszönjük az előadó kemény munkáját, és remélhetőleg a holnap a szavazáson sikerrel jár. Merci, Madame Gönc, puis Madame Delis. Gönc asszony. Very much. Uh, I also agree that it's a very... Köszönöm. Egyetértek a hogy ez egy kitűnő jelentés. Egy általánosabb jellegű megjegyzésem lenne mégpedig az, hogy szeretném látni a roma kérdést, a roma stratégiát a preambul megkezdésében, de más részekben is, mert mert ez a csoport kizárt, diszkriminálják őket. Azt hiszem, hogy egyet érthetünk, és szeretnénk ezt a kompromisszumos módosítóban viszont látni. Köszönöm. Köszönjük. Töri, aztán Koszta kollégák. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszöntet mondani és gratulálni az előadónak. Kiváló munkát végzett. Rengeteg módosító készült, és jó néhány kompromisszum alakult ki. Roppant ambíciózusak, amelyek a valódi orientációt adnak, irányt adnak ennek a jelentésnek, ami valóban tükrözi a parlament véleményét a krakói ülés előestéjén. Nagyon fontos, hogy a szegénység áldozatai, a fiatalok, a nők, a fogyatékkal élők eh, segítségére siessünk, és egyértelmű kapcsolatot teremtünk a szociális eh, befogadás illetve a kirekesztés, szociális társadalmi kirekesztés és a szegénység között. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a kettő összefügg. Ezen kívül az európai támogatások, például az élelmiszer segély is említésre kerül. Fontosnak tartom, hogy egyértelműen azonosítsuk az igényeket, eh, például a lakhatás terén, és ez a jelentés is rámutat arra, hogy mi szükséges ahhoz, hogy tisztességes életet élhessenek az emberek Európában. Tudom, hogy az európai a mi bizottságunk javítja magát a hozzászóló, e, is e, foglalkozott a lakhatás kérdésével jó néhányszor. Fontos, hogy nem csak a, a szegénység ellen lépjünk fel, hanem a kapcsolódó kérdéseket is próbáljuk megoldani. Köszönjük, Koszta úr, aztán Thomas Mann. Mm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagyra értékelem ezt a, ezt a jelentést. Örülök annak, hogy az integrációról is szó kerül benne. És miután tagja vagyok a Kulturális Bizottságnak is, úgy gondolom, hogy örülök annak, hogy azokat a kérdéseket is belevették ide, amelyek nekünk ott fontosak. A nemzeti reformtervekre gondolok, a minőségi oktatásra, az iskolába való kimaradás csökkentésére, illetve az élethosszig tartó tanulásra. Második dolog. Örülök annak, hogy megfelelő hangsúlyt kapott a szövegben, de azért még egyszer kiemelném, hogy Európa nagyon hátul kullog, lemaradásban van az élethosszig tartó tanulás területén az átképzésben is elég rossz az eredményünk. Mi még csak 9%-nál tartunk, még az Egyesült Államoknál már 12%-os eredményt értetek el. Azt gondolom, hogy a szociális alap és a különböző nemzeti és szakmai alapok is segítséget nyújthatnak majd ebben a problémában. Még egy dolog, a hátrányos helyzetűek készségeit is mindenképpen figyelembe kéne venni, gondolok például a romákra. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne valahogyan személyre szabva megalkotni a képességeket. Köszönöm. Thomas Mann következik, és utols, utolsónak Figereidó asszony. Um, ich wollte dem Frederik äh, herzlich Szeretnék köszönetet mondani Frederiknek a munkáért, és mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, mert hogyha kritikusan követjük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb módosítás az nem ideológiával foglalkozik, hanem konkrét célcsoporttal, és a civil társadalom mindig is ezt kéri tőlünk. Tehát mindenképpen ezt jónak tartom. Ha megnézzük a módosítókat, akkor azt láthatjuk, hogy olyan módosítókat is benyújtottak a parlamenti képviselőink, akik különböző frakciókból származnak. Tehát van egyfajta frakciókon átnyúló közös munka, és ez egy olyan jelenség, amit nem nagyon látunk más jelentéseknél. Ez egy óriási előrelépés véleményem szerint. Frederik, a kérdésem az az, hogy hogyan fog ez tovább menni. Tehát egy kezdeményezési jelentésről van szó, amire csak kevés időnk van Strasbourgban. Milyen hatásai lesznek ennek? Nagyon fontos ez a munka. Láthatjuk azt, hogy nagyon sok kompromisszummal sikerült elérnünk e, ezt. Számos módosítást kaptunk, amit valóban támogatni kell. Tehát mi, mi marad ebből meg? tehát lesz ebből egy elásrolás, később mi lesz ennek a hatása, mi lesz az eredménye. Azt láthatjuk, hogy az európai többlet értéket néha nem látjuk a, a tagállamainknál. Ezt nem látjuk, Gyakran azt látjuk, hogy nem akarunk a szubszidiatástól eltérni. A több Európa kell, hogy a fő jelmondatunk legyen, akkor, hogyha segíteni szeretnénk. Köszönöm, kedves kollega, és valódi a kérdés valódi tudósáról van szó, most pedig Fiorédó asszony következik parancsolja. Euh, köszönöm, köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Ismételten a Thomas Mann által elhangzottakat követően, ezekre reagálva szeretnék pár gondolatot felvillantani. A tagállami minimálbérekkel kapcsolatban már jó néhány próbálkozásunk volt, egy közös európai eh, eh, keretet eh, próbálunk lefektetni, amely eh, valamilyen módon, eh, pragmatikus módon segíteni azt, hogy csökkentsük a szegénységet, illetve a társadalmi kirekesztést is. Ezért is hangsúlyozta az én frakcióm mindig ennek a fontosságát, és azt, hogy a parlamentnek valamit tennie kell ezen a a téren. Ezt már említette Frederik Darden, aki szeretné felszólítani az Európai Bizottságot arra, hogy tegyen valamit ezen a téren. Én nem tovább megyek, hogy szívem szerint tovább mennék, de hát még messze vagyunk a finistől, nem ma és nem itt fogjuk megoldani ezt a problémát, ez még jó ideig napi renden marad, nyitott kérdésként. Jó néhány kollega beszélt már erről a témáról, rengeteg munkát végeztünk ezen a téren, de az nem elég, hogy beismerjük, hogy van Európában szegénység. Valamit tennünk kell a, por, a probléma ellen, tovább kell mennünk, konkrét intézkedéseket kell javasolnunk, amelyek valóban valahogy javítják a helyzetet. Például esetleg a tagállamokat rá kell bírni arra, hogy azon szakpolitikákon változtassanak, amelyek tovább rontják a szegények helyzetét. Frederik is említette, sajátos módon a kompromisszumok eh, néhol eh, gyenge megfogalmazások, hiszen a jelentést magát eh, is meggyengítjük ezekkel, mert kollégák, a szegénység egyre növekvő számú európai polgárt érint a megszorító csomagok miatt. Egy olyan ország képviselő vagyok, amely különösen megszenvedi, ezt a problémát. Kiadhatunk kiváló jelentéseket, de hogyha a tagállami kormányzatok nem változtatnak a politikájukon, a szakpolitikájukon, akkor csak egyre rosszabbá válik a helyzet Európában, egyre több lesz a szegénységben élő polgártársunk ezért nem elég rámutatni a problémákra és azok gyökereire, hanem rá kell bírni valahogy a tagállami kormányzatokat arra, hogy javítsák ki, ami rossz, valamit tegyenek ez ügyben. Ez tehát a fő mondani valóm ezzel kapcsolatban. Hogy a probléma önmaga nem tudja a szegénységet csökkenteni. Az elnök a módosítók nagy részét úgy, tűn, úgy tűnik, hogy üdvözölték a kollégák, annak ellenére, hogy csak franciául elérhetőek a kompromisszumok. Igen, köszönöm, elnök asszony. Annyit hadd mondjak el, hogy e, roppantul örülök annak, hogy a kollégák többsége elégedetnek tűnik a szöveggel e, és a összeállított kompromisszumos csomaggal. E, több frakció is jóváhagyásáról biztosított bennünket az imént percekben. Ahogy azt már mondtam a bevezetőmben is, megpróbáltam a legfontosabb véleményeket valamilyen módon be építeni ebbe a dokumentumba, de hát radikálisan egyelőre nem szeretném megváltoztatni a szöveget. saját kezdeményezésű jelentésről révén szó, figyelembe kell vennünk a jövőt, a jövő be kell tekintenünk. Fontos, hogy ne csak arról legyen szó, hogy a következő plenáris ülésen erről egy kicsit vitázunk, aztán az egészet jól elfelejtjük. Ennél azért ambíciózusabbak kívánunk lenni például a krakói egyezményt remélhetőleg figyelembe veszük a bizottságot, a tagállamokat, e téren próbáljuk befolyásolni, és a problémák felvetésével talán tudatos tudatában lesznek majd az érintettek, hogy mik is pontosan ezek a problémák, és talán, talán, tényleg csak talán egy-két területen akár áttörést is elhoz, elérhetünk. Ami a platformot illeti, amelyről végül is a jelentés szól. Azt hiszem, hogy a mi parlamentünk, illetve azon belül is a mi szakbizottságunk különösen a szívén viseli ezt a kérdést. Ez a dokumentum, amelyet közös erőfeszítéssel készítünk, alapját képezheti remélhetőleg annak majd a jövőben, hogy a biztoshoz forduljunk, és neki szegezzük a kérdést, mit tehetünk ez ügyben. És főként Figurédő asszonyhoz fordulok, aki talán most már figyel rám. A kis lépések politikája ne, lehet, hogy nem mindig elég, de ha sok kis lépés jövőben nagy lépésekhez vezet, akkor mégiscsak célra vezetőek. Ezért szeretném, hogy eh, a jövőben is figyelme kövessük, hogy mi történt ezzel a kijelentéssel. Nos, köszönjük Dárden úr, mondja az elnök asszony, akkor majd erről szavazunk. Holnap? Igen, holnap. Valóban. Nem? Vagy igen? Vagy mégis? Igen, holnap. Ö, szám... És ezzel az ötös napi rendű pontra ugorhatunk is tovább. Jakon Szári asszonyhoz fordulok, aki majd beszámol arról, hogy milyen kompromisszumos csomagot sikerült összeállítani. A harmadik országbeli állampolgárok a vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásainak feltételei témájában. Köszönöm szépen. Igazából semmi újat nem tudok önöknek eh, mondani. A kooperatív jelentés az idei munkásokkal kapcsolatban. Itt azt kértük, hogy a szavazás harmadikán legyen, azért, mert a Júri Szakbizottság a jogi alappal kapcsolatban a hónap 10-én fog állásrólást adni, és az Európai Bizottságtól is választ várunk azzal kapcsolatban, hogy ez a, az irányelv hogyan kapcsolódik a kiküldetésben lévő munkavállalókra vonatkozó irányelvhez. Ehhez egy megfelelő elemzésre van szükség, és szükségünk van a jogi alappal kapcsolatos válaszra is. Az Európai Bizottságtól kaptunk egy levelet, de ez a levél franciául van, és szerettük volna nagyon alaposan átolvasni ezt a levelet más nyelveken is. Vannak még nyitott kérdések, olyan kérdések, mint amik a szociális biztonsághoz kötődnek, illetve ahhoz kötőd és amelyek a szükséges képesítések kérdéséhez kötődik. Itt szeretnénk, hogyha a zöldek javaslatot is bevennék, ebbe, de jelenleg úgy tűnik, hogy ez nagyon nehéz lenne. Én azt szeretném, hogyha egyértelmű szöveget kapnánk, egy nagyon felhasználóbarát jelentést kapnánk. Együtt Jakolino úrral szeretnénk egy közös megközelítést találni a Júri Szakbizottsággal, és ezzel kapcsolatban vannak problémáink. Egészen mostanáig Jakolajnó úr azt szerette volna, hogyha a kék kártya definíciót alkalmazzuk a, a gyakorlatokkal kapcsolatban. Ami még nyitva van, az az, hogy az irányelv lefedi-e az építőipart. Különböző véleményeket kaptunk ezzel kapcsolatban, mind a foglalkoztató és foglalkoztatott oldalról is kaptunk olyan ösztönzést, mely szerint ezt ki kellene zárni, mert ez sok problémát okozna, de elvi szempontból el kell azon gondolkodnunk, hogy egy területet kizárhatunk-e egy adott irányelvből, mert ez a jövő szempontjából gondot okozhat. De szeretnénk jó kompromisszumokat elérni, és szeretnénk ezeket a lehető leghamarabb elérni, de ahogy mondtam, várjuk a LIBE szakbizottságot, illetve az Európai Bizottság véleményét is várjuk. Köszönöm, nem tudom, hogy kívánne valaki hozzászólni ehhez. Nyilván még nem vagyunk a végső fázisban, hiszen a LIBE szakbizottság véleményét is meg kell majd kapnunk. Előadó asszony említette utolsóként, hogy ennek a kérdésnek nem olyan nagyon nagy szakértője, de véleményem szerint, hogyha a teljes építési ágazatot kivesszük innen, akkor az mégis hatalmas hiátushoz, hiátushoz vezet. Hiszen a vállalaton belüli áthelyezés nagy mértékben érinti az építési ágazatot is. Sok tagállamban került sor jogsértésre ezen a területen, illetve hát szabálytalanságokra. És pontosan erről kéne, hogy szóljon ez a, ez a jelentés. Mielőtt tehát arról döntenénk, hogy mit veszünk ki a hatály alól, talán részletesebben kéne erről elgondolkodni. Lambert aztán következik. Thank you. And... Köszönöm. Söter asszony nevében szólok, aki nem tudott részt venni a ma délutáni ülésen. Mi is egyetértünk azzal, hogy hogy a szolgáltatások, illetve a kiküldött munkavállalók közötti összefüggést tisztázni kell. Nem mindegy, hogy munkavállalókkal vagy szolgáltatásokkal van dolgunk a munkavállalók jogaival kapcsolatban azért világosan kell látni, ez különösen fontos számunkra, akár csak az az elv, amely az irányelvben újra és újra megjelenik, mi szerint eh, egyenlő elbánás elvében kell mindenkit részesíteni, hiszen fontos, hogy ne alakuljon ki egy negatív irányú verseny a munkakörülmények tekintetében, a normák eh, tekintetében, hiszen ez a munkaállók helyzetét rontja. Um, Tehát csak hangsúlyozni tudom, hogy a munkaállók szemszögéből kell ezt megközelíteni. Ami a, az építőipart illeti, hogyha kihagyjuk az építőipart, akkor az irányelvben óriási lyuk keletkezik, hogy azt az elnök asszony is említette, hiszen akkor felmerül a kérdés, hogy akkor ezzel az ágazattal, az építőiparral mihez kezdünk. Egy ágazati megközelítést alkalmazni, egy már eleve fragmentált megközelítésben, hiszen ez fekszik előttünk az asztalon, egy ilyen szöveg, hát akkor igencsak megnehezítjük a helyzetünket, és felmerül az is, hogy hol a határ Ehm, hol, hol húzzuk meg a határt. Ha például valaki építészmérnök, akkor most hozzátartozik az építőiparhoz, vagy sem? Én ugye londoniként, ahol most aztán az olimpiára rendesen építünk, mondjuk olimpiai stadionokat, eh, felmerülhet a kérdés, hogy akkor ez, mm, tehát hol húzzuk meg a határt, meddig tart az építőipar definíciója. Köszönjük, mondja az elnök, asszony Eszaja asszony, és aztán Írs asszony, tehát Eszaja asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ezzel kapcsolatban, ezzel a témával kapcsolatban politikai nyilatkozatokat nem tennék inkább, hiszen a júliusban elmondott, általam elmondottakat tudnám csak ismételni. Azonban szeretnék még egyszer utalni arra, hogy a bizottságtól kapott levél fordítása jó lenne, ha végre megol, megér rendelkezne, és a Júri Bizottság jelentésére ugyanez az igaz. Köszönjük. Ami a levelet illeti, a biztos úrtól kértük, hogy a jogi tanulmányokkal kapcsolatos nyilatkozatot küldje meg, hiszen ez lesz majd a jogszabály jog alapjának a meghatározása levelében a biztos úr, amely egyelőre nem került lefordításra a nyelvre, amelyet ön e, bír, képviselőasszony. Tehát ebben a levélben a biztos úr utal a jogalapkérdésre. Az Európai Bizottság e, bizottságtól kértük, hogy ezeket a jogi tanulmányokat, amelyek a jogalapot járják körben, mindenképpen jutassák el hozzunk, hozzánk, az előadónak, az árnyék előadóknak és mindenkinek is, asszony és Mann úr következnek. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nincsenek még meg a kompromisszumok, de van egy-két pont, ami már felmerült amit meg kell említeni. Úgy vélem, és ezt a témát még egyszer meg kell vitatnunk, el kell mondjam, hogy megértem azt, hogy ennél a témánál nagyon különböző vélemények lehetnek, és azt is megértem, hogy bizonyos szektort ki akarnak venni. Másrésztről viszont a kérdés az az, hogy milyen hatása van ennek, ha megnézzük azt a definíciót, a menedzserek, specialisták és és tanoncok. A kérdés felmerül, hogy ez mennyire vonatkozik az építőiparra, bár el kell mondjam azt, hogy az elképzelést, azt a referenciát, hogy, hogy az európai szakképzési keretet vagyok alapul, ezt nem látom rossznak, viszont nem értem, hogy miért ilyen magas az osztályozás, nagyon kevés a mozgástér, és ez ahhoz vezethet, hogy senki számára nem lesz érvényes ez a szabály ezért ez a magas osztályozás az európai szakképestési keretben ezért egy nagyon kritikusan szemlélem. Hogyha megnézem a többi pontot, mint például a transfer előtti időtartalmat, hogy ez egy, hó, egy év legyen, vagy hat hónap. Itt az a veszély, hogyha az egészet túlságosan lekorlátozzuk, akkor ennek az irányelvnek a haszna szinte nulla lesz, és ez sem lehet, és ezért kell mindenképpen ö, nagy erőfeszítéseket tennünk. Monsieur Thomas Mann. Thomas Mann úr következik. A több Európát szeretném ebben a jelentésben, és ezt mindig rosszul értik. A több Európa nem központosítást jelenti, nem azt jelenti, hogy valahol szabályoznak, és azonnal megjelenik a bürokrácia. A több Európával azt akarjuk érzékeltetni, hogy jobb megoldásokat szeretnénk, és a tagállamokat ebbe az irányba próbáljuk elmozdítani. Ezt szeretnénk ezzel a jelentéssel elérni. A harmadik országból származó állampolgárokról beszélünk, és úgy kell meghatározni a szavazást a tagállamokban, hogy nem szeretnénk azt, hogy a meglévő munkahelyek minősége lecsökken, amiatt, hogy olcsó munkaerőt hoznak, és minden, ami eddig volt, az elromlik. Ez is, az is rossz, hogyha azt mondjuk, hogy megváltoztatjuk a mobilitást, ezt nem szeretnék. Mi azt szeretnénk, hogyha lennének kritériumok, amelyek alapján a képesítéseket meghatározzuk, a szociális partnereknek megszabjuk azt, hogy mihez kell tartani mindenkinek magát a tagállamokban. Ez egy jó stratégia, és nem arról van szó, hogy az egyiket ki akarjuk játszani a másik ellen. Szerintem ez jól látható. Jean Lambert a választóvonalokról beszélt, amire szükségünk van. Valóban ezekre szükségünk van akkor, hogyha nem határozták meg a kritériumokat. A több Európa melletti döntés, ahova a harmadik országot bevonjuk, az csak akkor lehetséges, hogyha olyan szabályozások vannak, amelyekbe valóban időt fektettünk be. Ezért az építőipari szektort is be kell vonni, nem szabad kizárni, és nagyon fontos az, hogy vannak olyan területek, ahol már többször beszéltünk ezekről, a parlamentben kompromisszumok jöttek létre. Volt, aki azt mondta, hogy a német építőipari helyeket nem szabad túl sokat ellenőrizni, mert ez beszűkíti a mobilitást. Ez teljes mértékben nem igaz meg kell vizsgálni azt, hogy hol kerül sokba a szociális biztosítás, hol, hol, hol van az, ahol az emberek vándorolnak. Tehát úgy gondolom, hogy láthatjuk azt, hogy mit is jelent a több Európa. Nem azt jelenti, hogy a tagállamoknak nincsen már semmilyen fajta felelőssége, és semmi esetre sem jelenti azt, hogy a szociális partnereket kizárnánk. Egy jó példa erre, hogy hogyan Például Barózó az elmúlt héten Strasbourgban a több Európáról beszélt, mindenfajta árnyalatában. Úgy gondolom, hogy okosan kell érvelnünk, azt kell mondanunk, hogy több Európát szeretnénk, de nem centralizmust. Köszönöm szépen, Benemasz asszony. Úr, köszönöm szépen. Teljesen egyetértek önnel, Lambert asszonyal is, és szokatlan módon Thomas Mannnal is. Akkor a jelentéstevő következik, hallotta a kollégákat, a nagy többség azt szeretné, hogyha világosabban látnánk a hatállyal kapcsolatban. Szeretne hozzászólni még ehhez a kérdéshez? Tessék, tessék! Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy ilyen konstruktívan álltak hozzá ehhez a, ehhez a jelentéshez. Azt gondolom, hogy ezáltal az én gondolataim is kikristályosodtak. Jó, mondja az elnök asszony, köszönjük szépen. Akkor várjuk a további kompromisszumokat, illetve várjuk a jogi bizottság véleményét, aztán a biztos levelét le kell fordítatni, és a plusz információt is megvárjuk hatos napi rendi pont következik, Sergio Kofferáti úr főszereplésével. A harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről lesz szó. Azt hiszem egyébként, hogy ugyanarra sorsa jut ez a vélemény is, mint az előző, tehát hogy meg kell várnunk a novemberi ülést, hogy a LIBE véleményét megvárjuk, de megadom önnek a szót, kérem számoljon be arról, hogy hogyan is állnak a tárgyalások, és mire kell odafigyelni. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Várjuk a Libe véleményét. Moraes kollégával folytatjuk a kutató munkát, keressük a lehetséges kompromisszumos lehetőségeket, kompromisszumokat. Úgy döntöttünk, hogy együtt folytatjuk ezt a munkát annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a munkát, hiszen nagyon nehéz dolog kompromisszumokat kötni. Másrészt pedig azért, mert úgy gondoltuk, hogy így sokkal jobban kiderül az a két szakbizottság számára, hogy milyen specifikus problémák merülnek fel. Mik is a vitatott pontok? Először is a hatály kérdése. Nagyon sok módosítás érkezett ebben a témában. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, ezen témával kapcsolatban. Nekünk az a célunk, hogy olyan jogszabály szülesen, amelynek tárgya kizárólag az idénymunkások kérdése. Mások azt szerették volna, hogyha az idénymunkához más témát is, más témákat is hozzáfűznénk, nem csak az idény munkát, hanem a nem folyamatos munkát, tehát az olyan munkákat, amelyek időszakosak, de semmi közük az idényekhez. Többször előfordul az, hogy bizonyos idényekhez, például a betakarításhoz kötődik egy-egy munka, de más esetekben viszont ez egy, viszont ez egy má, teljesen másik szabályozást kívánó terület, rövidebb időszakokra, de teljesen függetlenül az idényektől folyik a munka. Alapvetően az ö, mezőgazdaságról, az építkezésekről, illetve a szállodaiparról van szó. Azon is elgondolkodtunk, hogy vannak-e még olyan szektorok, ahol jellemző ez a probléma. Hol van olyan terület még, ahol a szociális partnereknek nincsen vétójoga, de valamilyen módon mégis meg tudják oldani az idény munkával kapcsolatos problémákat. Nos, azt gondolom, hogy abban nagyjából meg tudunk egyezni, hogy hat hónaposra, hat hónapban maximalizáljuk ezt, a, ezt az idényt, és ezt nem és ezt úgy kell értelmezni, hogy egy 12 hónapos időszakon belül 6 hónapban maximalizáljuk az idény munkát. Azt gondolom, hogy ezáltal nem torzítunk a normatíván. Van itt még egy téma. Ugye ez egy még az is nagyon, nagyon fontos téma, hogy ugyanazon munkáért, ugyanazon, ugyanolyan elbánást kell kapni. Nem túl egyszerű egyébként a munkaszerződések helyzete, hiszen eltérő szabályok vannak, eltérő jog, jogszabályok, törvények a különböző tagállamokban. van, ahol csak a munkahelyjel kell ilyen szerződést kötni. Mindenképpen azonban úgy gondolom, hogy azt az elvet figyelembe kell venni, hogy hasonló munkáért mindenki hasonló elbírásban részesüljön. Ezen kívül természetesen még a szociális védőhálóról is beszélnünk kell, amely megjelenik minden egyes európai országban. Tehát hat hónapos időszakról van szó, harmadik országbeli munkavállalók esetében. Arról van szó, hogy egy adott tagállamban dolgozó harmadik országbeli idény munkavállaló ugyanolyan feltételeket, munkafeltételeket és elbánást élvezhessen, mint egy hasonló munkát végző adott tagor, tagállambeli Európai Uniós állampolgár. Két okból is szükség van erre. Hogyha nem valósul meg az egyenlő elbánás, akkor az mindenképpen szociális dömpinghez vezet. A második dolog pedig, hogy ez tisztességtelen versenyhez vezethet a vállalatok között. Szeretnénk köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, akikkel nemrég zártuk le a munkát. Megvizsgáltuk a módosításokat, illetve a kompromisszumos lehetőségeket. Nagyon konstruktív a munka, hangulat, úgyhogy remélem, hogy pozitív lesz az eredmény. Köszönöm. A hatállyal ismételten itt probléma van. Türelen úr, majd Hendel úr köszönöm szépen, köszönöm a jelentés készítőnek. Úgy gondolom, hogy sikerül majd megalapodásra jutnunk a Libeszak bizottsággal, de ehhez plusz vitákra van szükség. Ami a kompromisszumot illeti, amit, az, amit a Foglalkoztatási szakbizottság írt meg, ez jó, de szeretnénk, hogyha a társadalombiztosítási részt még jobban erősítenénk, szeretnénk kiemelni azt, hogy mi is fontos. A legfontosabb az az, hogy a jogok hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jogokkal rendelkezik, jogokat szerzett, például a nyugdíjra, akkor kell egy mechanizmus arra, hogy a saját hazájával valaki magával vihesse ezeket a jogokat. Előfordul az, hogy valaki idén jelleggel eljön Európába újra és újra, akkor évekig fog az tartani, hogyha az irányelv megvalósul, amíg megszerezhetné ezt a nyugdíjjogot, és ezért nagyon fontos a hordozhatósága ennek. Második pont, szeretnénk a szabadság lehetőséget is felkírálni. A 16-os cikkben nagyon fontos leírni azt, hogy az idei munkásokat ugyanúgy kell kezelni a fogadóországban, de ez nem korlátozott csak erre. Tehát azt jelenti, hogyha bevonnánk azt, hogy nem korlátozottan, ez lehet, hogy túlságosan soknak tűnik, de tudjuk, hogy ha megadunk valamit papíron, akkor azt az Európai Bíróság maximum listának tekinti. Tehát tudom, hogy miről gondolom tudják, hogy miről beszélek, ez a kékületesben lévő munkatársakra vonatkozó irányelv. Tehát nem egy teljes lista ez, amit megadunk az irányelvben, hanem egy minimum lista. Szeretnénk egy erős szöveget, amely szembe tud nézni azzal a ponttal, hogy az idén munkásokat gyakran kizsákmányolják, nagyon sérülékenyek, ezt meg kell változtatnunk, és erősíteni kell a jogaikat. Ezt fogjuk tenni a Libében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomás Hendel következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két problémára szeretnék rámutatni. Az első az az, hogy mindkét jelentésnél feltűnik az, hogy korábban egy kicsit következetlenek voltunk a definíciónál, nem néztük azt meg, hogy milyen szerepet játszanak a szociális partnerek mindezek során a Auch Industrie sein kann, die sagt, sie nimmt sich aus einer Regelung aus. Az előző jelentésnél sem vizsgáltuk ezt meg mindig vannak kételjeim azzal kapcsolatban, hogy keretirányelveket hozzunk létre, amelyből majd precedens eset alakul ki európai szinten a különböző társadalmi csoportok számára. Felteszem a kérdést az idei munkásokkal kapcsolatban, mert más probléma van, hogyha megnézem a kompromisszumos tárgyalásokat, akkor azt látom, hogy azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy most nemzeti szinten kell meghatározni a hatályt, a három ágazatot illetően, vagy itt ki lehessen ezt szélesíteni a hatályt, megtehetik-e ezt a kormányok, azután tárgyaltak a szociális partnerekkel, de hogyha arról van szó, hogy nemzeti szinten tárgyaljanak, az, meg, megkapják a szociális partnerek a jogot, de a ők azt mondják, hogy nem akarják ezt kiterjeszteni, ezt a hatályt, akkor a szociális párbeszéd már nem fog semmit sem érni, mert a szociális partnerek nem rendelkeznek a megfelelő joggal. Kedves kollégák, én ezt inkonzekvensnek és inkonzisztensnek tartom, és meg kellene vizsgálnunk azt, hogy a szociális partnereket nem csak pozitív, hanem negatív értelemben is megadjuk a lehetőséget arról, legalábbis a nemzeti szinten dönthessenek egy ilyen európai szintű irányelvről. Lehet, hogy nem is akarják ezt, de akkor is ö, ö, komolyan kell őket ö, vennünk, amit néha nem teszünk meg. Második megjegyzésem. Koferáti kollégámmal egyetértek abban, arról van szó, hogy azok, akik Európába jönnek, és itt dolgoznak, őket nem szabad, hogy rosszabb munkakörülmények között dolgozzanak, kevesebb joguk legyen. Néha az a benyomásunk a viták során, hogy vannak olyan kollégák, akik, akik kitartanak amellett, hogy ha Afrikából idejönnek, akkor örülhetnek annak, hogy ide jöhetnek, és egyáltalán itt dolgozhatnak, hiszen még itt is jobbak a körülmények, mint Afrikában. Ez nem igaz. Úgy gondolom, hogy minden elvet úgy kell meghatároznunk, hogy a szociális alap jogok, az emberi jogok, a ugyanazért a munkáért, ugyanaz a bér elv érvényesüljön, és ebben a, az értelemben reménykedek abban, hogy eh, megállapodhatunk abban, hogy az ide jövő idén munkásoknak is olyan jogok kell rendelkezniük, mint az európai eh, munkavállalóknak. Merci. Köszönöm szépen. próbálom azt elkerülni, hogy az utolsó felszólalónak egyáltalán ne legyen majd ideje. Benámász úr következik. Értettem, próbálok gyorsan fogalmazni, de azért, vagy nem próbálok nem túlságosan hosszan beszélni, de azért nem hadarni sem. Nos, gratulálok az előadónak. Szerintem nagyon jó irányba haladunk. A kompromisszumok nagyon jó irányba mutatnak, nagyon előre mutatók. Én Franciaország déli, déli részéről származom, úgyhogy számomra nagyon fontos az, hogy megfelelő lakhatással rendelkezzenek ezek a harmadik országokból ide látogató idénymunkások. Feketén-fehéren ki kell mondani azt, hogy a munka adó kötelessége az, hogy megfelelő lakhatást bizonyít, biztosítson, aztán hasonló munka, hasonló elbánás, hasonló munkafeltételek, ez is nagyon fontos. 16-os cikk, egyenlő bánásmód, ebben az irányban kell elmond, elmozdulni, azt gondolom, hogy mindenképpen az irányban kéne munkálkodni, hogy elfogadjuk ezt az irányelvet. Köszönöm. Ajmen. Elnök asszony, az a, az érzésem, néha, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Marson lép, élünk. És az, hogyha kevesebbet szeretnénk az munkásoknak az irányelvben, azok számára, akik ide jönnek rövid időre dolgozni, ezt nem tudtam helyesnek. A munkavállalók részére egyforma bánásmódra van szükség, de tudni kell azt, hogyha utalunk a szociális biztonság klasszikus feladatára és az irányelvbenre utalnak, akkor az idénymunkásokat minden betegség ellen kell biztosítani terhesség esetére, ezen kívül mindenfajta családi juttatásra, nyugdíjra, a munkaképtelenség ellen kell biztosítani, tehát a teljes szociális társadalmi biztosítást meg kell nekik adni olyan emberek számára, és akik csak rövid ideig dolgoznak itt. Az bürokráciát jelent. Azok, akik csak rövidre, rövidre jönnek ide, azok otthon kezeltetik magukat, tehát igazából nem tudom, hogy milyen fajta biztosítást képzelünk itt el. Le kell szögeznünk azt, hogy milyen periódust jelent az, hogyha valaki Idén munkás, ennek rövidnek kell lennie, nem szabad egyetetörünk azzal, amit a tanács akar. Koferáti úr azt mondja, hogy vannak olyan országok, ahol idén idényszerűen a turista szektorba visszajönnek fél évre, akkor szerintem ez már nem idénymunka, ez egy másik fajta szerződés. Ez nem az idénymunkához tartozik. De az idénymunka definícióját másképp kell kialakítani, mert az idény munkások például az epret szedik, a spárgát szedik, az idény munkásnak másfajta szerződésre van szüksége, mint amit ma itt kínálni szeretnénk. Szerintem konzekvensnek kell lenni. Nem vagyunk most konzekvensek, hogyha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 demokratikus eh, deficit azt kéri tőlünk, hogy felelősségteljesen lépjünk fel, felelősségteljes bevándorlási politikára van szükségünk. Meg kell akadályoznunk azt, hogy negatív hatások alakuljanak ki a rugalmas biztonsággal, a flex security-val kapcsolatban. Az idei munkásoknak joguk van a megfelelő bérezésre, a megfelelő munkakörülményekre, a megfelelő szociális juttatásokhoz. Az idény munka tartalma eléggé rövid, de ez nem vezethet oda, hogy, hogy megkapjanak a megfelelő jogokat meg kell vizsgálnunk. Egy egyértelmű választóvonalra van szükség azon a munkavállalók között, akik eh, egész évben itt dolgoznak, azok között, akik csak idén jellegűen rövid időt dolgoznak egy adott országban. Nem szabad aláásni a stabilitást, és a juttatások stabilitását sem szabad alásni a többi munkavállaló számára, azok számára, akik állandó jelleggel dolgoznak egy adott országban. Minden esetre az arányosság, illetve a szubszidatás elve is érvényesül, óvatosan kell tehát bánnunk akkor, amikor privilégiumokat szabunk meg az munkások számára. Sí. Köszönöm, Baldassar Köszönöm, elnök azt, hogy próbálom röviden Rövidre fogni a mondandómat. Mi is a kiindulási alapunk? Ez egy rendkívül érzékeny kérdés. Itt nincsenek igazából idillikus képek, hanem a drámai valóságot ismerjük. Harmadik országokból ide érkeznek a munkavállalók, és a lehető legszörnyebb módon kizsákmányolják őket a legtöbb Európai Uniós országban. Ne keverjük össze a dolgokat. Mi európai néppárt vagyunk, úgyhogy a nép jelző szerepel a nevükben. Szerintem ilyen körülmények között az a minimum, hogy ugyanazon alapmunkakörülmények legyenek érvényesek az idény munkásokra, mint az Európai Uniós munkásokra. Például a 8 órás munkaidő. Lehetnek aztán racionális kivételek, például a szociális partnerek szerepére gondolok. Nyilván a LIBE szakbizottság és az árnyék jelentéstevőknek ezzel kapcsolatban lesz néhány elgondolása. Tehát, hogy, a, hogy különleges jogaik legyenek-e az idény munkásoknak ezen a területen, szerintem nem kell, hogy ilyen legyenek, de azért majd meglátjuk. Nos, ha van egy idény munkásunk, aki mondjuk eh, minden évben eh, Trentino Alto Adige-be, a Venetói régió hegyeire érkezik, és neki ugyanolyan neki ugyanolyan körülményeket biztosítsunk, és e, e, munkakörülményeket, mint egy olyan dolgozó esetében, aki, aki egyfolytában itt dolgozik, hát ez egy kicsit furcsa. Nos, azt próbáljuk, egy nagyon hasznos munkát próbálunk elérni véleményem szerint. Nem volt könnyű az eddigi munka, de azért vannak egyezési pontot, pontok. Kofferáti úr kitűnő képességei folytán, vagy készségei folytán nyilván ki tudja majd dolgozni a kompromisszumokat. Tehát szerintem arra kell én mindenképpen utalni még, hogy ne felejtsük el azt, hogy, hogy a szabály jelenleg az, hogy kizsákmányolják ezeket a harmadik országból érkező munkavállalókat, ez nem kivétel. Hírsasszony az utolsó hozzászóló, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami valóság most az az, hogy embereket kihasználnak, elfogadhatatlan körülmények vannak, és ezért szükség van arra, hogy minimális standardokat alkalmazzunk. Néha az a benyomásom, és ugyanez vonatkozik Hendel kollégára is, nem szabad eltúlozni az egészet reális keretben kell ezt látni, úgy kell kialakítani a követelményeket, amelyek valóban teljesíthetőek, és nem lehet légvárakat építeni. Úgy vélem, hogy ami jelenleg van, az nem elfogadható, és az, amit itt követelünk részben, itt e között akkora szakadék van, hogy ehelyett inkább megfelelő utat kellene találnunk. Ez nem azt jelenti, hogy az olyan pontok, mint a továbbképzést, például ez egy olyan követelés lenne, amit véleményem szerint eh, kicsit talán túl messzire megy, és eh, a kompromisszumos módosításokban is vannak utalások a lakhatásra, természetesen ezeknek megfelelőnek kell lennie, nem szabad egészségkárosítanak lennie ennek, vagy ez nem, a, nem jelenti azt, hogy tökéletesnek kell lenni az infrastruktúrának. Hogyha valaki például a vidéken dolgozik, a földön dolgozik, már eleve a rossz infrastruktúrával kell szembenéznie, tehát szerintem fontos az, hogy reális követeléseink legyenek. Ugyanígy a bürokratizmus, hogyha ezt túlzásba visszük, az nem igazán reális, hiszen ezek a személyek csak néhány hétig, rövid ideig tartózkodnak itt. Ezért én értem azt, hogy jó az, hogy megfelelő legyen a lakás egy későbbi célként, de szerintem először reális célokat kell kitűzni, már csak azért is, hogy valóban, akik ott dolgoznak, az idei munkások, valóban előnyét élvezzék ennek, mert hogyha nem így teszünk, akkor igazából azt érjük, hogy meg fogják kerülni ezt az irányelmet, és ezzel senkinek sem használunk. Jelentéstevő úr, kérem, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen. Köszönet a kollégáknak is megjegyzéseikért, észrevételeikért, ötleteikért. Egyébként két érdemi hozzáfűzni való van csak. Először is ne felejtsük el, hogy mit is próbálunk elérni. Normákat próbálunk meg megfogalmazni, amely amelyek az európai idénymunkás és a harmadik országbeli idénymunkás között egyenlőséget teremtenek. Tehát nem a határozatlan idő, időre szóló a dolgozó harmadik országbeli és az idénymunkás harmadik országbeli között kívánunk egyenlőséget tenni. Nos, csak a szerződéses, csak a munkaszerződések adhatják meg azt a, szer, azt a védelmet, amely egyenlő bánásmódot biztosít a, a európai állampolgárok, illetve ö, idénymunkások, illetve a harmadik országból származó idénymunkások között. Nos, kérdés az is, a különböző szociális juttatások vagy nyugdíj járulékok esetében, hogy pontosan milyen joggal fog rendelkezni ez az idény, ez az idény munkás, haza tudják-e vinni, tehát hordozhatóvá válik-e a, ez a sok jogosultság. Most az idény munka lényege az, hogy ide jön egy harmadik országbeli, dolgozik, majd hazamegy. Úgy gondolom, hogy erre, ezekre az esetekre egyszerűbb megoldások is elképzelhetőek, mint hogy állandó munkáról lenne szó. Ezért aztán úgy vélem, hogy meg kell azt alaposan vizsgálni, hogy pontosan mikor és miért kell hasonló feltételeket biztosítani. Aztán szociális partnerek. Nem gondolom azt, hogy a szociális partnerek feleslegesek lennének. Egy ilyen téren azonban mindenképpen előírandó az, hogy a szociális partnereket is megkérdezzük, nekik is van szerepük. Nem gondolom azt, hogy marginális szerepet kéne nekik adni, vagy ki kéne őket rekeszteni ebből. Hogyha az elvben meg tudunk egyezni, akkor fontos, hogy a megfogalmazás is megfeleljen ennek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Nous voterons donc. Köszönjük. November 23-án fogunk szavazni erről a szövegről. A Libe Bizottság eh, véleményét, hogyha megismerjük. Evelyn Renyert jelentése következik a jogotosság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgár és kereskedelmi ügyekben átdolgozásról van szó. A Júri Bizottság az illetékes, mi csak véleményt készítünk, megadom az előadónak a szót, hogy ismertesse az álláspontját a módosítókkal kapcsolatban, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! A brüsszeli egyes rendelet kapcsán egy nagyon hasznos, jó rendeletről van szó. A brüsszeli egyes rendelet egy olyan példa, amely valóban többletértékkel jár, mivel európai szinten járunk el. Miután most már van tapasztalatunk azzal, itt az ideje annak, hogy a brüsszeli egyest átdolgozzuk, megnézzük azt, hogy mit lehetne még jobbá tenni ennek kapcsán. Ennek megfelelően a véleményem arra koncentrál, hogy a munkaügyi esetekben sikerüljön a joghatóságot meghatározni. Áldolgozásról van szó. El kell mondjam, hogy ezt sajnálom, már a múltban is megemlítettem ezt, hogy átdolgozás helyett én igazi áttekintést szerettem volna ezen rendelet esetében, és mivel átdolgozásról van szó, eléggé szűkös a keret. Arra koncentráltam, ami véleményem szerint jó, és ami ide tartozik a mi illetékességi körünkbe. Gyakorlati, gyakorlatias rendelkezéseket szeretnénk, főként amikor munkaügyi kérdésekről van szó, és meg kell vizsgálni azt, hogy melyik ország bírósága az illetékes. Ezen rendelet értelmében annak az országnak kell lennie az illetékesnek, ahol az adott munkaügyi problémák jelentkeztek, mert különben a koherenciával gondok lehetnek, és kevés lesz a döntő bíróságnak a vonatkoztatási jogköre. Mivel átdolgozásról van szó, egy szűk keretben kell mozognunk. szári kolléga utalt arra, hogy nagyon nehéz, sőt jogilag nem is lehetséges azt tenni, amit jónak és logikusnak tartanánk, vagyis a rendeletben egy saját helyet találni a rendszerek számára, azonban nagy valószínűséggel ez jogilag nem kivitelezhető, hogy saját fejezet legyen itt, ezért a módosító indítványt erre vonatkozólag vissza fogom vonni, és ehelyett a 22-es cikkhez, cikket fogom beilleszteni, mert itt vonatkoztatnak a munkaügyi peres esetekre. Jobb lenne, ha lenne egy külön fejezet erre, de ahogy mondtam, jogilag ez nem kivitelezhető. A témának mindenképpen megfelelő helyet kell azonban találni a módosító indítványoknál, amiket benyújtottak, itt ennek kapcsán kíváncsian várom a magyarázatokat, például Hennel kollega módosítása, szerintem ez hasznos, főként, hogy itt a munkavállalókról beszél, de jobb lenne, hogyha a 19-es cikk módosításával kapcsolatban további magyarázatot kaphatnék. Illetve Paxász úr módosításával kapcsolatban szeretnék további információkat. Monsieur Baldassar. Baldassar, kollega, parancsoljon. Grazie, Presidente. Io credo che sarebbe stato più opportuno. Köszönöm, elnök asszony azt hiszem jobb lett volna, talán szerencsésebb lett volna, hogyha a vitát a, úgy kezdtük volna, hogy a titkárság beszámol arról, hogy a benyújtott módosítók befogadhatóak-e. Mivel egy átdolgozásról van szó, úgy érezzük a frakciónkban, hogy a módosítók nagy része nem befogadható, nem elfogadható, így fennáll a kockázata annak, hogy teljesen felesleges vitát folytatunk, hiszen olyan módosítókról beszélünk, amelyekről holnap nem is fogunk szavazni, mert nem elfogadhatóak, nem befogadhatóak formailag. Ezért még egyszer mondom, szeretném hallani a titkárság véleményét arról, hogy mit gondolnak erről a módosítókról. Szerint véleményem szerint mindösszesen kettő darab módosító a 9-es és 16-os számot viselő módosítók befogadhatóak. A többi módosító ugyanis új elemekkel bővíti az irányelvet, és így automatikusan nem kompatibilis az átdolgozás eljárás rendjével. Tehát hogyha ezt a véleményt megkapnánk a titkárságtól, akkor érdemes lenne csak azokról a bódosítókról beszélni, amelyekről holnap szavazunk, azokról minek vitatkozunk, amelyekről nem szavazunk holnap. Teljesen egyetértek önnel, mondja az elnök asszony. Már volt alkalmunk Regner asszony véleményéről beszélni, jó néhány rend, nem kevés időt töltöttünk ezzel, és megállapodtunk abban, hogy át dolgozásról van szó. Gyakorlatilag egy hangulag megállapodtunk abban, hogy egy átdolgozás esetében a módosítók csak olyan részre vonatkozhatnak, amelyet az Európai Bizottság újra e, nyitott. Az 5-ös és 16-os módosítók kivételével valóban az irányelv átdolgozásáról beszél, módosításáról szólunk. Szerintem ezen a ponton ezért ez nem okoz problémát. Portasz úr, remélem, hogy nem eljárás rendi ügyrendi kérdésben, vagy eljárási kérdésben kíván hozzászólni, hiszen a múlt héten már mindezeket megvitattuk és lezártuk, de szeptember 12-én. Hándor úr, lezárom a hozzászólók listáját, mert Napi rendi pont, 8-as rendi pontra tovább kell most tényleg hát lépnünk, parancsoljon. Régnál kollega azt kérte, hogy fejtsem ki a 19-es cikkel kapcsolatos módosítómat. A gyakorlatban korábban egy jogi képviselője voltam a foglalkoztatottaknak, foglalkoztatottaknak olyan foglalkoztatotokról volt szó, akiket Európa különböző területén voltak alkalmazva, különböző szabályok voltak rájuk érvényesek, de mégis a német jogi szabályok alá estek. Tehát, hogyha itt gondok voltak, akkor a helyi bíróságok nem voltak arra képesek, hogy egy másik országban megkötött munkaszerződést megítéljenek, és erről döntést hozzanak. Így nagyon sok ok szól amellett, hogy ebben az irányelvben felvegyük azt a tényállást, hogy, hogy a foglalkoztatott megválaszthassa azt, hogy hol legyen a bírósági ügy, hogy lehet ez például a Magyarországon a magyar jog szerint, vagy, vagy, vagy akár Ausztriában is, hogyha például vagy egy Olaszországban élő román ott dolgozik, akkor ő is megválaszthatja, hogy milyen jog, hogy melyik bíróság elé álljon, de Ezt szerettem volna, tehát ezt a megválasztását az illetékes bíróságnak. Előadasszony, kérem nagyon röviden, mert kezdünk kifutni az időből. Ja, ich bin ganz kurz, ich sag... Rövid leszek, köszönöm szépen a magyarázatot. Figyelembe vettem mindazt, amit az elnök asszony is elmondott az eldolgozással kapcsolatban, és szeretnék arra utalni, hogy a tartalmi javaslatom az az volt, hogy hogy lássuk azt, hogy itt nagyon szűk keretben mozogtunk, és amit javasoltam, azt egy másik helyen szeretném megemlíteni most már. Köszönöm ezt a kiegészítést, a módosítókról pedig holnap szavazzunk. Nincsenek kompromisszumos módosítók, ha jól vagyok informálva. Moi je lis, hein. Adoption en emploi le 6 octobre. Alors, on vote Bien, alors contrairement à ce qui est inscrit sur mes... Euh, Rendben. Az dokumentumon ugye nem ez szerepel, de november 7-én fogunk szavazni, úgyhogy félre tájékoztattak. 8-as ponthoz értünk el meglepő módon, és itt pedig megadom az előadónak a szót, Szívena Raptinak. Commission des Affaires étrangères. Madame la rapporteure, az az illetékes, mi csak véleményt készítünk, Rapti asszony parancsoljon. Proedre. E- Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hétfőn kellett volna erről a jelentésről beszélni, aztán a Strasburgi hétre halasztották ezt, eh, de akkor sem volt erre időnk, és most beszélünk erről. 66 módosító eh, indítvány érkezett, eh, amik megfelelnek a szöveg szellemének, amit én kidolgoztam, és úgy gondolom, hogy együtt a jelentés készítőkkel, az árnyék jelentés készítőkkel gyorsan el tudjuk végezni a munkát. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az európai szomszédsági politikát általában leginkább az Európai Unió, illetve a földközi tenger térségére szoktuk alkalmazni, vagy használni. Itt a Foglalkoztatási Bizottságban szerintem két dolgot kell mindenképpen kihangsúlyozni. szociális, az oktatási és foglalkoztatási reformra van szükség. A mozgatórugó mindenképpen szerintem a foglalkoztatás, utána pedig a munkaügyi normák megfogalmazása és az ehhez kapcsolódó jogszabályok megteremtése, és az ehhez erre vonatkozó finanszírozás meghatározása. Nos, Afrik, emlékezzünk arra, hogy általában olyan fiatalokról van szó, olyan helyek, Általában arról van szó, hogy a földközi tengeri területeken azért indultak el a, a, a zavargások, vagy felkelések, vagy mozgalmak, mert nem megfelelő volt a munkaerő eloszlása, és fiatalok kezdték ezt el. Aztán nagyon fontos a munkahelyteremtés, hogy az illegális bevándorlás ellen és az illegális munkavállalás ellen fölvegyük a harcot itt Európában, illetve Európa déli részén. Szeretnénk az agyelszívást is elkerülni, hogy a szakértőket túlságosan nagy mértékben ide csábítsuk Európába, hiszen ez meggátolná az észak-afrikai fejlődést, és a szociális párbeszédet is mindenképpen elő kell segíteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság odafigyeljen arra, hogy milyen fejlemények születnek ezen a területen, az ezzel kapcsolatos finanszírozást hogyan használják fel, de foglalkoztatási szempontból azt is mindenképp meg kell vizsgálni, hogy az informális és illegális munkavállalás vállalást hogyan lehetne lecsökkenteni. Tehát az lenne a lényeg, hogy a szabályok mindenkire alkalmazódjanak. Úgy vélem, hogy a kollégákkal nagyon jól fogunk tudni majd együttműködni. Köszönöm szépen, Mora asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszöntet mondani Rapti asszonynak az előadónak, a, ezért a keresletelemzésért. Valóban a szomszédságpolitika, főként Észak-Afrika esetében roppant fontos kérdésről van szó, hogy ezért is, mert minél nagyobb a különbség, azért színvonalbeli különbség Észak-Afrika és Dél-Európa között, annál vonzóbbá válik a mi kontinensünk, annál nagyobb méreteket ölt majd a bevándorlás, ami ellen fel kell lépnünk, és ezért felül kell vizsgálni, hogy az érintett országokban, a származási országokban milyen kapacitásra rendelkeznek, illetve hogy milyen a képzettségi szint. Fontos számunkra, hogy oktatási programokkal, képzéssel segítsük az érintett országok, szomszédos országok lakóit, annak érdekében, hogy ott helyben segítsük a munkahelyteremtést és a gazdasági fellendülést nincs annak semmi értelme igazából, hogy az ideges bevándorlás ennek próbáljunk fellépni, ha a munkahelyteremtést ezekben az országokban nem segítjük, és az oktatást sem. Köszönjük! Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Rapti asszony szeretne esetleg egy-két keresetlen szót hozzáfűzni ehhez? Szóval, Igen, köszönöm, elnök asszony. Hát akkor nem is mondanék más, csak annyit, hogy eh, Szerti eh, asszony módosítója jól mutatja, hogy milyen tapasztalatokat szerzett ebben a házban, és eh, segíti majd a munkámat is ezzel. Nagyon jó lesz vele együttműködni. Az elektromágneses mezők érdekfeszítő témájában is, ahol ő állni kerül adóként munkálkodik. Köszönöm, remélem, hogy a menetelen pedig tartható lesz ez ügyben. Tökéletes, mondja az elnök. Tehát. nous adopterons ce projet d'avis. Ezt a tervezetet a tervek szerint november 7-én fogjuk elfogadni. Legalábbis szavazunk róla. És így a tízes napi rendi pont következik. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, ami egy mini meghallgatás. Sur la Mini meghallgatás. Elizabeth Morin Chartier témája ez a munkavállalók fizikai tényezők hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára, azaz kitételére vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum követelményeket fogjuk tárgyalni, elsősorban az elektromágneses terek eh, kapcsán szeretném először is eh, megadni a szót eh, Mohan asszonynak, aki felvezeti ezt a roppant érdekes témát. Euh, l'organisation de cette mini... Köszönöm szépen. Hálás vagyok azért, hogy sikerült megegyezni abban, hogy megrendezzük ezt a meghallgatást. Rendkívül szakmai jellegű ennek a meghallgatásnak a témája, technikai jellegű. De mi leginkább az egészségügyi hatásokkal foglalkozunk, tehát azzal, hogy a munkavállalókat eh, milyen egészségügyi hatások érik. Egy 2004-es irányelvből következik mindez, amelynek a eh, hatályba lépését 2012-re halasztották el. Azért történt ez így, mert hogyha ez az irányelv már korábban hatásba lépett, hatályba lépett volna, akkor nagyon sok ágazat el ellehetetlenült volna olyan komoly hatással lett volna rájuk ez az irányelv. Gondolok itt az elektromágneses terek használatára. Nagyon érdekes ez a téma. De a felépési értékek magasabbak, mint a múltban, nem a magunktól találtuk ezt ki, az IKNIP ajánlását követtük. Egy olyan listát az berendezéseknek egy olyan listát is összeállítottuk, amely talán egyszerűsíti a munkáltatók életét, hiszen úgy gondoltuk, hogy ha van egy ilyen lista, és valaki megtalálja az adott cégnél alkalmazott berendezés ebben a listában, akkor már is tudja, hogy hogy áll a helyzet, nem is kell már mérni a legtöbb esetben, hiszen itt meg vannak adva az értékek, a sugárzási értékek. A mellékletekben e, irányítást adunk arra is, hogy milyen védőintézkedéseket lehet tenni az egyes berendezések esetében, és, és ezt szeretném hangsúlyozni, a konkrétan veszélyeztetett csoportokra külön odafigyeltünk, mondjuk a pacemakerrel rendelkezők, vagy a terhes nők csoportjára gondolok itt. So, and then we have foreseen some lip. bizonyos korlátozott hatályú derogációt is beépítettünk az új jogszabályba, még egyszer mondom, a munkavállalók összes csoportjára kiterjed ez az irányelv, ugyan, ugyanakkor az, a, vannak különleges csoportok is. Az első ugye a mágneses rezonancia az MR, MRI gépek esete. Nos, itt nem is derogációt javaslunk, hanem ha például a fegyveres erők esetében a NATO interoperabilitásának biztosítása érdekében egy kötelező, de bizonyos mértékben módosított védelmi rendszert javasolunk, illetve eh, egyes konkrét esetekben átmeneti eh, mentességet is eh, el tudunk képzelni. Én szerettem volna bevezetőként elmondani, és természetesen szívesen válaszolunk bármiféle kérdésre. Köszönöm, most pedig megadom a szót a többi meghívottnak is, a Business Europe nevében először is, Rebecca Smithnek, aki a szociális kérdésekért felelős ennél a szervezetnél parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a foglalkoztatási bizottságnak és a jelentéstevőnek, hogy meghívott minket, és így kifejthetjük véleményünket ebben a témában. Próbálok a lehető legrövidebben általános jellegű megjegyzéseket, észrevételeket fűzni ehhez, az irányelv átdolgozásához, illetve hogy mit gondolunk erről. Először is hadd mondjam el azt, hogy úgy gondoljuk, hogy valóban ismételten át kell vizsgálni ezt az irányelvet annak érdekében, hogy alkalmazható is legyen az. Kockázat alapú megközelítésre van szükség, ahol specifikusan foglalkozhatunk olyan esetekkel, amikor esetekkel, ahol egészségügyi kockázatnak vannak kitéve a dolgozók. A elektromágneses mezőnek való, mezőnek való kitettség nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenképpen egészségügyi károsodást okoz ez, vagy kockázatot okoz ez. Nagyon fontos az is, hogy a különböző ipari folyamatokat ne károsítsuk. Úgy véljük, hogy irányelvek, az irányelvet ki kell egészíteni különböző iránymutatásokkal, hogy pontosan értsék a munkavállalók, hogy miről is van szó. Aztán nézzük a bizottsági javaslatot. Úgy véljük, hogy ez komolyan javítja az irányelvet. Reméljük, hogy a, köve- a folyamat további részeiben is megmaradnak ezek a javító jellegű változtatások. Néha azonban nem értünk egyet. Nézzük a hatályt. Az irányelv hatáját és a különböző meghatározásokat. Örülünk annak, hogy ismert rövidtávú káros hatásokról van szó, nem hosszú távú hatásokról. A 2004-es irányelv megtárgyalásakor jutottunk arra, hogy itt kéne korlátozni a hatályt. Aztán annak is örülünk, hogy az új javaslatban a káros egészségügyi hatások és a káros biztonsági hatások között különbségtétel történik, így jobban, meg lehet, jobban lehet azzal foglalkozni, hogy ezek valós kockázatok-e, vagy pedig olyan ö, hatások, amelyeknek nem lesz egészségügyi hatása. Megkérdőjelezzük azonban azt, hogy a meghatározások bizonyos részei megfelelőek-e itt az irányelvben, ide illenek-e. A káros egészségi, egészségügyi hatásoknál általános jólétről, illetve mentális higiénéről is olvashatunk. Hát nem biztos, hogy ez ide való. Ezt a két tényezőt nem csak a mágneses mezőknek való kitétel befolyásolja, elképzelhető egyébként az, hogy az olyan tüneteket, mint például a e, émeigés, vagy e, elájulás, hányás, ezeket a tüneteket más e, dolgok, más tényezők is okozhatják, nem feltétlenül az elektromágneses mező. Nézzük az irányelv lényegét, a különböző határértékeket és fellépési értékeket. Örülök annak, hogy közvetlenül mérhető értékekről van szó. Nagyon fontos azonban, hogy ott alkalmazzuk csak ezt a mérési módszert, ahol valóban szükség van erre. Aztán ott van az IKNIP. Örülök annak, hogy ilyen tudományos alapra helyeződik át a mérés. Még egy dolog, hogyha a vállalatok már használnak hasonlóan tudományosan védhető határértékeket, vagy méréseket, módszereket, módszereket akkor ne, ne kényszerítsük őket arra, hogy ezt az új irányelvet elfogadják. Hogyha a vállalatok be tudják bizonyítani, hogy az egészségügyi határértékeket betartják, akkor ne sújtsuk őket károsan. Aztán hogyan is kell a munkavállalók, a, a vállalatoknak értelmezni a különböző határértékeket. Jelenleg, azon, jelenleg az a gond, hogy bizonytalanságról beszélhetünk, ez senkinek nem érdeke, itt tiszta helyzetet kell teremteni. Elképzelhető, hogy véletlenszerűen negatív hatások is keletkeznek, például a különböző hegesztési folyamatokra gondolok. Itt lehet, hogy kivételt kell képezni, és ugyanakkor arra is oda kell figyelni, hogy nehogy káros egészségügyi hatása legyen ezeknek a folyamatnak. Aztán a rugalmasságot fontosnak tartjuk, hiszen bizonyos ipari folyamatoknál nem lesz lehetőség arra, hogy megtartsuk a célként kitűzött határértékeket. Jelenleg a tagállamoknak csak korlátozott rugalmassága van, és ez sem feltétlen, hiszen ez is attól függ, hogy milyen feltételekről beszélünk, illetve hogy milyen kockázatelemzés született. Nem fogom részletesen elmondani, hogy milyen zavaró pontok vannak még. Például a szabadon hozzáférhető területeket kell konkrétabban megfogalmazni, hogy hova mehetnek el a munkás, milyen területekre szabad a hozzáférése a munkásoknak. Aztán vannak olyan területek, amelyekre már vonatkozik megfelelő előírás az egészségügyi hatásokról, ezt nem kell túlbonyolítani. És elképzelhető az is, hogy túlzottan bonyolult helyzetet teremtenek, teremtene ez az irányelv a munkaadók szempontjából, ezt is el kell kerülni. Aztán örülök annak, hogy az eszköz lista konkrét, de nem tartom valószínűleg, hogy valaha is százszázalékosan meg tudják, be tudják majd szerezni a lista előmeit a vállalatok. Végezetül, hadd mondjam el azt, hogy az a véleményünk ezzel kapcsolatban, hogy nagyon komoly javulást tapasztaltunk az irányelvben. Nagyon örülnék annak, hogyha továbbiakban is folyamatosan tanácssal tudnánk segíteni a szakbizottság munkáját. Néhány dolgot még mindenképpen meg kéne oldani. Reméljük, hogy az 2004-es helyzetet sikerül elkerülni, ez mindegyik, mindenkinek az érdekeit szolgálna. 2004-ben elfogadtuk az irányelvet, de világos volt már akkor is, hogy nagyon sok iparágban, főként egészségügyi megfontolásból vagy egészségügyi okokból lehetetlen lesz ezt alkalmazni. Remélem, hogy a parlament és a tanács közös munkával meg tudja ezt majd oldani. Köszönöm szépen. Márk Szapír kapja meg a szót most. Köszönöm szépen. Én korábbi illetékese vagyok a egészségügyi és biztonsági részlegnek. Évek óta részt veszek ebben a vitában. A kollégáim sajnos nem tudtak eljönni, mert más dolguk van, ezért jöttem én. Megpróbálom röviden összefoglalni a mondandómat. Mielőtt még rátérnék a központi problémára, szeretnék valamit elmondani az irány elfogadása mellett vagyunk, úgy gondoljuk, hogy egy-két dolgot lehetne még javítani, de ez egy olyan vita, amit már régóta folytatunk, és az első javaslat a 90-es évekből származik. 20 évvel később az irányelv még mindig nem tartott, hogy, át lehet, hogy vére lehetne hajtani. Azt szeretnénk, hogy eh, hogy a bizottság figyelembe vegye az, a munkai biztonságát is, a rákeltő anyagokkal kapcsolatos jelentés nagyon fontos eh, a munkavállalók szempontjából, a halálozással anyának csökkentésében nagyon fontos, és eh, Két fázisa van a végrehajtásnak, beszélni kell a szociális partnerekkel, illetve a védelem területén meg kell valósítani az elektromágneses terekkel szembeni védelmet. Szeretnék néhány dolgot megemlíteni, amelyek véleményem szerint fontosak, és van egy-két dolog, amiért nem ad megfelelő védelmet az irányelv. Az első pont az az, hogy az irányelv csak a közvetlen következményeivel foglalkozik. A kitettségnek a kumulatív, hosszú távú hatásokkal nem foglalkozik az irányelv. 2008-ban volt a parlamentnek egy állásolása, amiben azt követelték a bizottságtól, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával, és arra jutottak, hogy hogy, a, hogy egy szervezet, amely a rákeltő anyagokkal foglalkozik, az azt mondta, hogy az alacsony, rövid, illetve közepes frekvenciáknál e, tapasztalható ilyen hatás. Ezt a fajta kockázatot csökkenteni kell, ezt lényegesnek tartjuk. Ezt a kérdést nem lehet örökösen elhalasztani, vagy figyelmen kívül e, hagyni. Második pont az orvosi felügyelet kérdése, ezt is említették, itt is különböző elképzelések vannak. Számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, két elemre szeretnék itt utalni. Minden tudományos bizottság, amelyel konzultált a bizottság, azt mondja, hogy plusz adatokra van szükség a munkavállalókat illetőleg, akik magasabb sugárzási veszélynek vannak kitéve. Tehát állandóan újabb adatokra van szükség, és a munkavállalók továbbra is ki vannak téve ennek a sugárzásnak. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Európai Parlament a 2004-es irányelvben leszögezte azt, hogy hogy van egy olyan jog, melynek értelmében a határ, határértékek átlépése történik, és a munkavállalókat esetleg többfajta frekvenciátéknek teszik ki, viszont az ad megadott értékeket nem szabad túl lépni, ezért van szükség az orvosi ellenőrzésre. Az orvosi ellenőrzés kapcsán felmerül még az a kérdés is, amelyre most itt nem foglalkozunk, ez pedig az orvosi ellenőrzés minősége, ezt európai szinten nagyon nehéz biztosítani, a munkahelyi orvosok kérdése, az üzemorvosok kérdése, meg tudják ők mondani, hogy milyen kockázatnak van kitéve az egyén, úgy gondoljuk, hogy a az üzemorvosoknak mindenképpen tájékoztatnia kell a munkavállalókat. A harmadik kérdés ugyancsak a határértékekhez kötődik, illetve a frekvencia értékhez. A dozimetria kérdéséről van szó, illetve arról, hogy hogyan kell megszervezni a megelőzést a munkahelyen. Egy példát itt csak a határértékek kapcsán. Az iknip ajánlások értelmében vannak különböző értékkategóriák az alacsonyabb frekvenciáknál. Ez egy olyan megközelítés, amelynek kapcsán figyelembe veszik a központi idegrendszert, a szívet, és az orvosi ellenőrzésnél különböző frekvencia ingadozások is lehetnek, ezeket is ellenőrizni kellene. Különböző értékekkel kell dolgozni annak érdekében, hogy biztonsággal lehessen dolgozni viszont bizonyos érdekeket nem szabad túllépni. Tehát van egy olyan fajta logika, amely nagyon nehéz, és nem igazán abba az irányba mutat, hogy javulna a helyzet a munkavállalók számára. Egy kötelező érvényű határértékre van szükség, és egy olyan rendszerre van szükség, amely megfelelő reális helyzetet, egy valós helyzetet kell alapul venni, nem pedig egy, egy feltételezést kell alapul venni. Az utolsó pontnál pedig a keretelv alapelveiről van szó, mégpedig arról, hogy minden munkavállalót le, le kell fednie az irányelvnek. A parlament nagyon fontos szerepet játszott annál a kérdésnél, hogy milyen kivételek lehetségesek. Ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkozni kell, és ebben az összefüggésben a parlament nagyon fontos szerepet játszik. A szociális partnerek jól tudják azt, hogy lehetnek kivételek a közegészségügy területén, és láthatjuk azt, hogy a rizikók alacsonyabbak, mint a röntgensugázásnál, de mégis egyértelmű védőintézkedésekre van szükség az munkavállalók számára. Megfelelő munka, védőintézkedésekre van szükség. Hogyan nézhetnek ki ezek ki? Ezek szakaszosan történhetnek a különböző aktivitási szinteknél, térben és időben a hatályt be kell le kell korlátozni. Ezen kívül technológiai nyomonkövetést is meg kell szervezni, hiszen a technológia nagyon gyorsan fejlődik. Tudnunk kell azt, hogy miről beszélünk, hiszen néha olyan értékek vannak, amelyek 20 éve voltak érvényesek, tehát mindenképpen arra kell törekedni, hogy az irányelvek valóban javuljanak, annak érdekében, hogy a munkavállalóknak valóban javítani lehessen a helyzetét, nemzeti szakértői csoportokra van szükség, amelyek megfelelő ajánlásokat tudnak kidolgozni a különböző kérdések számára. Ezen kívül az ICNIC munkáját kell figyelembe, figyelembe venni, a megfelelő referencia értékeket, és nem szabad elfelejteni az tudományos szakértői csoportok munkáját sem. Tehát a lényeg az az, hogy az elméletből elmozduljunk a gyakorlat irányába. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy ezt az irányát végre lehet most már hajtani. Köszönöm. Utolsó hozzászóló, Thierry Wagner. Woolmer. Terry Woolmer. A európai based industry. Mais est-ce que ça signifie que votre structure n'est pas... Egy európai munkáltatói szervezet, eh, munka, biztonság és egészségügyi osztály vezetője, eh, most pedig parancsoljon ön a szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy a szemet nevében, a CEMT e nevében felvezessem a mi eh, álláspontunkat. Nem akarom megismételni az előtt elmondottakat, ezért lehet, hogy rövidebbre fogadom a mondatomat. Rögtön az elején elmondanám azt, hogy egyet értek a Business Europe-tól érkezett kolléginától. A CIMET és a Business Europe között van kapcsolat. Egy, ha a következő diára vetik vigyázó tekintetüket, akkor láthatják, hogy munkáltatói szervezeteket, a fémipar, a technológia alapú ágazatok érdekeit képviseljük 22 országban. A munka egészségügyi kockázatok terén nagyon aktív, a szemet éppen a munkavállalók védelme érdekében, ezért üdvözölni tudjuk csak ezt az irányelvet. Szeretnénk, hogyha ez arányos lenne, és minél egyszerűbb lenne ezt végrehajtani a munkáltatók száma, számára, és jó lenne, hogyha a felügyeleti szervek eh, életét is megkönnyítenénk ezzel. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy lehet még javítani ezen, a szímet úgy érzi, hogy a munkavállalókat védő intézkedések egyes esetekben egyes olyan gyártás technológiai gyártás technológiákat megnehezítenek, amelyek egyébként nem veszélyesek, majd erre konkrétan visszatérek később. Köszönöm. Következő dia. Ja, már itt is van. Azt hiszem az előttem szólók nem beszéltek arról, hogy mi is az elektromágneses mező. Talán érdemes lenne egy-két percet fordítani erre. Az elektromágneses e, mezők léteznek a természetes környezetben is, de igen, e, gyakran e, emberi eredetű, nem ionizáló sugárzásnak köszönhetőek. Az ionizáló és nem ionizáló sugárzás között különbséget kell tenni mindenképpen az atomenergiához kapcsolódik, a radioaktív izotópokhoz kapcsolódik az ionizáló sugárzás, az elektromágneses mezőktől ezért mindenképpen külön kezelendőek. Mert a mindennapi alkalmazások terén, a távközlés, a mikrohullámú sütő általában a nagy feszültségű elektromos áram továbbítás a elsősorban, ahol találunk ilyet. Kétfajta mezőről beszélünk, van az elektromos mező, minél nagyobb voltot, talán minél nagyobb áramerősséget, annál nagyobb annál, minél nagyobb a feszültség, annál erősebb a mező, és a mágneses mezőknél hasonló az iges, minél nagyobb az áramerőség, annál nagyobb a mágneses mező. Milyen Hatással van ez az emberi testre. A, nagyon gyakran előfordul, hogy eh, két felé osztjuk ezt, eh, a 0-tól 100 kHz-ig és 100 kHz-től 3 GHz-ig. A kettő között különbséget kell tenni, mert az alacsonyabb és a magasabb frekvenciák egészségügyi hatása teljesen más. Az alacsony frekvencia esetében alig-alig beszélhetünk bármiféle alapvető kis izomstimulációról, de előfordulhat például, hogy a szemben ilyen villogást, úgy, úgy, úgy érzi az ember, mintha villogna valami a szeme előtt, de ez csak ó, nagyon nagy feszültségekről van szó, de ahogy az áramot kikapcsolják, megszűnnek ezek a hatások. Lehet, hogy ezek furcsák, de semmiképpen sem károsak az egészségre. Amikor azonban a nagyobb frekvenciáról van szó, és növeljük az elmerősséget, akkor az emberi szövet melegszik, akár eh, égési sérüléseket is okozhat. Tehát ezért az alacsony és a magas frekvenciát mindenképpen el kell egymástól eh, választani. Lássuk a következő diát. Az önök bizottságának a, a kérdése az, hogy valóban az elővigyázatossági elven kell-e alapulnia ennek az irányelvnek, hiszen a munkavállalók egészségét kívánják eh, védeni, ugyanakkor a tudományos eh, életképviselői nem értenek száz egyet eh, ez ügyben. A biztosítási teher kire hárul, talán pont a munkáltatókra. Nos, mi úgy véljük, hogyha egy kockázat alapú megközelítést alkalmaznak, akkor mindenképpen a kockázatokkal kell összehasonlítani, hogyha mondjuk a mozgásszervi kockázatokkal, ha összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy itt jóval kisebb a kockázat. Az elektromágneses mezőkkel a meglévő irányelv már megfelelően foglalkozik, ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy szükség van esetleg egy ilyenre, azonban arányos védelemet szeretnénk látni ebben mindenképpen. Um, I just want to briefly talk about the... Röviden eh, szólnék arról, hogy a jogszabály alkotói eh, hatáselemzés eh, hogyan alakult, hiszen az eredeti hatástanulmányt az Európai Bizottság elfogadta, a hatástanulmány vizsgáló tanács, ugyanakkor rámutatnék arra, hogy ez a tanulmány az előnyöket nem tudta a költségekhez képest egyértelműen kimutatni, és ráadásul az irányelv teljesen eltérő szövegén alapult, például a határértékek költségvonzatai más számokon alapultak, ezért nem tudom, hogy ez a tanulmány mennyire releváns a mai vitánk esetében. Az eredeti költségszámításokra vonatkozóan a bizottság által használt, felhasznált tanulmányok nem vagyok benne biztos, hogy az egész Európai Unióra mennyire vetíthetőek ki, hiszen igen kevés információt kaptunk a tanulmányból az esetleges másodlagos költségekről. Úgy vélem, hogy a bizottság ráadásul azt is becsülte, hogy hány céget és az hány ágazatot fog ez érinteni. Szerintem a megadott számok, eh, hogy hány céget fog az érinteni, az nem az Európai Unió egészére, hanem akár csak az Egyesült Királyságra eh, vonatkozónak tűnik. A bizottság képviselője felvázolta, hogy milyen eh, elvek vezették a munkacsoportot a munkájában, ezekben én nem is mennék bele részletesen. Talán a legfontosabb, amit meg kell vizsgálnunk, az a határérdékek kérdése, illetve a rugalmassági záradék beépítése, illetve az orvosi felügyelet a az ágazat a gyártóipar nevében az orientációs értékek és a felépési értékek és az egészségügyi határértékek hármas felosztását üdvözlendőnek tartjuk. A rugalmasság záradékra vonatkozóan elismerjük, felismerjük, hogy bizonyos olyan iparágak, ahol fennáll a lehetősége annak, hogy fennállhat a lehetősége annak, hogy a határértéket meghaladják, Eh, ha nincsenek eh, valóban eh, káros egészségügyi hatások, akkor ezt, ha ez bizonyítható, akkor szerintünk jó a rugalmasság lehetősége. Végül, de nem utolsó sorban, az orvosi felügyeletek tekintetében, az etukos kollega erről beszélt, általában átmeneti időszakról beszéltünk, tehát átmeneti ideig vannak kitéve elektromágneses mezőnek a munkavállalók, éppen ezért nincsenek fekete-fehéren alkalmazható módszerek ennek a mérésére. A nem várt következmények, a fellépési értékek és az határ, egészségügyi határértékek esetében sokszor meghaladhatják például az autógyártásban vagy a repülőgépgyártásban a hegesztés egyes eseteiben nem csak a felépési, hanem az egészségügyi határértéket is átmenetileg meghaladhatják. Hogyha nincsenek káros egészségügyi hatások, vagy ezek ideglenesek, akkor most ez ok lehet arra, hogy például az hegesztést teljesen betiltsuk Európában? Ezt a kötőkérdést tettem volna fel végezetül. Szolgálja a, a kitűzött célt ez a, az irányelv, a munkacsoport tartotta magát a vezérelvhez, minden ágazatra kiterjed, de igen, a koherens és alkalmazható értékeket kell megállapítani, hiszen sokszor váratlan módon nem olyan hátrányos következményei is lehetnek ennek a jogszabálynak, amelyre nem számítanak. A jelenlegi hatástanulmány mennyire alkalmazható, tudjuk valóban, hogy milyen költségekkel jár majd, illetve hogy milyen előnyöket hoz majd ez Európában számomra az egyik legfontosabb kérdés az, hogy valóban vannak-e káros hatások, főként akkor, amikor ezek ideiglenesek, ahogy azt az imént már elmagyaráztam. Ami pedig az irányelv végrehajtását illeti ennek egyszerűnek, rugalmasnak, végrehajthatónak kell lennie, amit a munkáltatók értenek, amit a mindennapokban valóban alkalmazhatónak tartanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ezután könnyebb lesz-e a tárgyalás. Nem egyszerű ez az elektromos mágneses mező kérdés, de Diasz következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök. Asszony, több kérdésem is van. A bizottság javaslatában egy kicsit homályosságban a kockázatok definíciójával kapcsolatban káros hatás az egészségre, illetve káros hatás a biztonságra. És az lenne a kérdésem, hogy ön mit gondol erről a megkülönböztetésről, a referenciaértékek, ezek helyesen vannak-e megfogalmazva, a munkavállalók expozíciója, a különböző pour les basses fréquences. Különböző frekvenciákra. Mit gondol az alacsonyabb frekvenciákkal kapcsolatos figyelmeztetésről, és az ismételt kitettségről mit gondol? Hogyha ezek hosszú távú vagy középtávú hatáshoz vezethetnek. Gondolhatunk itt az orvosi képalkotásról, orvosi képalkotásra. Lehet, hogy itt az általánosan használt eszközöket meg kell különböztetni a kutatáshoz használt eszközöktől hiszen itt lehetséges, hogy magasabb a kockázat, Clark úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a mai négy szakértőnek, nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőlük, és nagyon tetszik nekem ezek a kis könyvecske is, nyilván ők is hozzátettek valamit. Engem leginkább az emeri érdekel. Biztos emlékeznek rá, hogy a 2004-es irányelv megszületése után két szakértő fozdult hozzánk, két orvosi, szak, két orvos, egy londoni kórháznak az orvosai, és ők azt mondták, hogy túlságosan alacsonyak voltak az akkori határértékek, és hogyha ezt, ezt bevezettük volna, ezt az irányelvet, akkor gyakorlatilag megszűn, meg kellett volna szüntetni az emerit tapasztalataik, illetve a kórház adatai szerint semmi olyan statisztikát nem tudtak fellelni, melynek értelmében a kórházi dolgozóknak bármilyen egészségkárosító kórházi, kórházi dolgozókat bármilyen negatív egészségkárosító hatás érte volna az emerivel való munka miatt. Nos, Azt én értem, hogyha az ember egy elektromos mágneses mező közelében mozog, akkor az elektromos áramot generálhat a testben, illetve fel melegítheti a különböző szöveteket, de azt nem szeretném, hogyha az MRI-t nem lehetne használni a kórházakban. Elnök azt én mindent végighallgattam ma, és azt is tudom, hogy az ajánlás, ajánlásban vannak nem kötelező passzusok. Azt hiszem, hogyha itt lenne ez a két említett orvos, akkor valószínűleg örülnének, hogy az emerivel továbbra is dolgozhatnak majd. Köszönöm. Eh, Madame Hopch. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα ζήτημα... Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai téma erősen szakmai jellegű, vagy technikai jellegű. Ugyanakkor gazdasági, egészségügyi és kitétele is vannak, vagy jellege is van, illetve a munkakörülményekhez is köze van. Nos, az elektromágneses mezők nem csak az MRI-vel kapcsolatban merülnek föl, vagy nem csak itt alkalmazunk elektromos, elektromágneses mezőket, de most mégis ezzel foglalkozunk leginkább. Szerintem az arany középutat kéne megtalálni. Azaz, egyensúlyra kell törekednünk, az egészségügyi dolgozók biztonsága az egyik oldalon, illetve a páciensek biztonsága között, illetve idézőjelben a munkaadók biztonsága között. Egyébként a munkaadók alatt nem csak a magánvállalkozókra vagy vállalatokra gondolok, hanem, hanem a kórházakra is, hiszen az állami kórházak is alkalmaznak orvosokat. Tehát az állami és a magánszférára is gondolok itt tehát. Én úgy gondolom, hogy egészségügyi határértékek, illetve garanciák megszabására van szükségünk, amelyek azonban a gyakorlatban is használhatóak. Ezek az elektromágneses mezőt használó gépek egyfolytában fejlődnek, és engedjék meg, hogy egyszerűen fogalmazzak, hiszen nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de szakértők nyilván megértenek majd így is. Tehát a veszélyek és a kockázatok is nőnek a technológia fejlődésével. A kérdésem tehát az, hogy hogyan lehet ezzel párhuzamosan a biztonsági előírásokat is növelni. Utolsó pontom. Amikor költségekről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy ennek két oldala van. Egyrészt a gazdasági költségekről is beszélhetünk, másrészt pedig az is egyfajta költséggel jár, hogy az emberek jóléte jóléte csökken. Véleményem szerint egy rendkívül érdekes meghallgatás ez a mai. Szeretnék köszönet mondani azoknak a kollégáknak, akik segítettek a megszervezésében. Úgy látom, még sok munka áll előttünk. És nagyon sok érintett félel kell még egyeztetnünk. Úgy látom azonban, hogy kikristályosodik az, hogy milyen irányba kell haladnunk. Köszönöm. Köszönöm, hogyha Nincs több kérdés, vagy mégis? Kollégina? Igen. Igen, nagy odafigyeléssel hallgattam a három meghívott szakértőnket, akik a bizottság után szóltak. Szeretnék, szeretném hangsúlyozni, hogy Szapír úr különösen precízen fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy minden munkavállalóra ki kell, hogy terjedjen ennek az irányelvnek a hatája. Ezen cél tekintetében ön szerint az európai irányelvben mindenkinek szerepelni, mindenkinek kell, hogy vonatkozzon az európai irányelv, vagy esetleg kell, hogy legyen eh, nemzeti, a végrehajtás terén valamiféle nemzeti eh, rugalmasság. Nekem az Európai Bizottsághoz van egy kérdésem, hiszen azt hallottuk, hogy hogy gyakorlatilag eh, az egész szöget eldolgozták annak a struktúráját, a szerkezetét, a tartalmát, ennek fényében hogyan reagálnak arra, amit a tanács csinált, amit a tanács tett, örülnek ennek önök? Önök szerint a tanács valóban ugyanazon cél érdekében munkálkodott? Érdekelne engem, hogy bárkinek is mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Tehát a tanácsban alapvetően átgyúrták ezt a szöveget. Az Európai Bizottság mégiscsak az önök gyermeke ez a szöveg. Egyébként Volmer úr, Volmer úr lesz a következő. Persze nem kötelező, hogyha nem akar, akkor nem kell beszélnie. Um, uh, Elnézést, nem tudom, hogy most mit kell csinálnom. Az utolsó pontra reagáljak? Elnök, lezárjuk a meghallgatást. Ez az utolsó lehetősége arra, hogy reagáljon az elhangzott dolgokra, vagy válaszoljon a kérdésekre. Igen. Az orientációs értékek, az egészségügyi határértékek kapcsolatáról volt egy kérdés, ez a felépési értékekről. Ezt meg tudom mondani most is, de talán hang, ha, hasznosabb az, hogyha eljuttatom később írásban a válaszomat a, a bizottság felé. If you're here... Hiszen azért hívtuk meg önt, hogy most tájékoztasson minket. Kivéve akkor, hogyha egy óráig tart, amíg ezt elmondja. Nem, nem lesz egy óra. Na nézzük. Mit kell tennie a munkaadónak orientációs értékekkel kapcsolatban? Alacsonyabb frekvenciák esetén semmit nem kell tenni, mert ezt munkaköri jellegzetesség. Ha azonban az orientációs értékek mögé kerül, fölé kerül ez a ez a fellépési érték, akkor különböző védelmi lépésekre van szükség, hogy ne, ne menjen még följebb ez az érték. Tehát például, hogyha valaki émelyek vagy szédeleg, akkor nem szabad magasba küldeni, dolgozni ezt az illető munkavállalót. Aztán meg kell néznie azt és a munkavállalónak, hogy újabb, a munkaadónak, hogy szükség van-e újabb biztonsági ellenőrző intézkedésekre. Azt kell tehát ellenőrizniük, hogy, egészségügyi, hogy az egészségügyi határértéket be tudják-e tartani. Hogyha valószínűsíthető ez, és ez most a rugalmassági záradékra történő utalás, akkor azt kell ellenőrizniük, hogy megfelelően ellenőrzött feltételek között, ellenőrzött munkafeltételek között dolgoznak-e a munkavállalók. Elnök, köszönöm szépen, Mák Szápír úr következik. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy néhány kérdésre választ adjak. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy az egészségügy és a biztonság olyan kérdés, amit az alacsony frekvenciák kapcsán is meg kell vizsgálni. Ha megnézzük, hogy az usa milyen helyzet, akkor azt láthatjuk, hogy itt különböző statisztikákat hoznak létre a különböző berendezések gyártóik, és lehet látni, hogy több baleset van, azért, mert ezek a berendezések erősebbek, és sokkal több fémet tartalmaznak, Tehát ezek a berendezések is okozhatnak egészségügyi problémákat, tehát a biztonság és az egészségügy közötti megkülönböztetés igazából nem igazán jó, mert a munkavállalók bizonyos feladatokat kell, hogy ellássanak, hogyha rosszul érzik magukat, akkor nem igazán tudják ellátni a feladatokat, hogyha szédülnek, eleshetnek, és ennek további következményei lehetnek. Tehát ez a megkülönböztetés a biztonság és az egészségügy, egészség között, ez teljesen más, mint amit eddig követtünk. Az USA-ban azt mondják, hogy intézkedni kell, mert egyre több a baleset, egyre több a beteg, akik azért kerülnek kórházba, mert az elektromagnetikus területekkel, mezőkkel kerültek kapcsolatba. Nagyon komplex ez a kérdés. Látnunk kell, hogy ennek végrehajtóvá kell válnia ennek az irányelvnek. A kérdés az az, hogy mennyire kell harmonizálni európai szinten. Mit kell nemzeti szinten elvégezni? Természetesen az irányelv a tagállamokra vonatkozik, és nekik kell megtalálniuk az utat arra, hogy ezt végrehajtsák. Úgy gondoljuk, hogy az országokban különbözőek a helyzetek. Vannak olyan országok, ahol nincsen ezekre jogszabály, vannak olyan országok, ahol már vannak előírások bizonyos területeken, tehát a megfelelő egyensúlyt kell megtalálnunk, és azt is tudni kell, hogy nem tudunk mindent európai szinten szabályozni. Amit szeretnék kiemelni, ezek a határértékek, amelyeknek egyértelműnek kell lennie, hogy ezeket alkalmazni lehessen, és eh, a dozimetria elvének, tehát a, a, a, az adagolás elvét is figyelembe kell venni, és ezt mindig is ki kell igazítani a specifikus technikai jellemzőknek megfelelően. Nagyon fontos az, hogy legyen egy szakértői csoport európai szinten, akik együttműködnek a nemzeti szakértőkkel, és, a nem, és azért működnek együtt, hogy ezeket a kérdéseket tisztázzák. Nagyon sokfajta berendezés van, valamelyik 11 Tesla-val működik, tehát nagyon különbözőek ezek a berendezések, ezeket mind ellenőrizni kell annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk cselekedni. Meg kell, vál, meg kell nézni azt is, hogy mi a valóság a vállalatoknál, nem szabad, hogy az absztrakt elgondolások között elveszünk. Kapcsolatot kell létrehozni az általános vita, illetve a konkrét intézkedések között Köszönöm szépen. Of, uh, derogations. Szeretnék visszatérni a derogációk kérdésére, mondjuk az MRI esetében, szerintem ha megfelelő rugalmasságot építünk az irányelvbe, akkor minden rendben lesz. Azt ne felejtsük egy pillanatra sem szem elől, hogy az irányelv hatája minden ágazatra kiterjed, tehát nem konkrét derogációkról beszélünk, hanem bizonyos korlátozott mértékű rugalmasságról az emeri esete azt hiszem, hogy mindenki számára fontos és világos, de ne felejtsük el, ez az, nem ez az egyetlen ö, ágazat, amelyre negatív hatása van. Több helyen nehéz lenne ezt alkalmazni. A Business Europe nevében azt mondhatom, mi, mi több ágazatra kiterjedő szervezet vagyunk, hogyha minden ágazatra egyformán vonatkozna ez az irányába, akkor azzal nem is lenne gond, ezt mondtuk a konzultáció során is. Azonban a egészségügyi ágazatban, például az emeri esetében kivételt alkalmaznak, illetve egyes hegesztési eljárások esetében. Szerintünk pedig egész addig, amíg az irányelvnek nem szándékosan negatív hatása lenne egyes ágazatokra, addig szükség van igenis egy bizonyos sokú rugalmasságra, ezt persze ellenőrzött körülmények között kell tennünk, ez a kulcsa az egésznek. Jelenleg nehéz lenne látni, megmondani, hogy pontosan hogyan alakul ez majd, például Emery ügyben, de a véleményünk szerint a keretirányelv, a munka, egészségügyi és biztonsági irányelv már most is kötelezi a munkáltatókat arra, hogy a munkahelyen mindenféle kockázatelemzést elvégezzenek, ezt megfelelő ellenőrzési vagy más intézkedésekkel lehetne elősegíteni, például, ahogy az elhangzott, ha úgy szerveznék a munkát, hogy ha valakinek tériszonya van, akkor az ne dolgozzon magasban. Hát ezek teljesen működőképes megoldások, ezért van szükség bizonyos fokú rugalmasságra. Az etuk tól érkezett nagyra becsült kollégám itt a balomon Nyilván ők másképp látják ezt a kérdést. A biztonsági és az egészségügyi hatások distinkciója számunkra roppant fontos az irányelv, hogy a kettőt nem mossa össze, kettőt külön kezeli. Az irányelvnek úgy véljük, hogy hatékonyan védenie kell mind a kockázati, mind az egészségügyi hatásoktól vagy biztonsági kockázatok, egészségügyi kockázatoktól. Ez kettő teljesen más fogalom. Az elektromágneses eh, mezőknek kitett munkavállalók egészségére ez hatással lehet, de ez nem a munkahelyi biztonságukat teszi kockára. De persze ez vezethet mondjuk eh, balesetekhez, és akkor így közvetve eh, az egészségügyi hatás is egyből megvan, de ennek igen kicsi az esélye, ezért mondjuk azt, a mi szempontunkból nagyon fontos ez a különbségtétel, és ráadásul bele is illik az irányelv többi részébe, miszerint a munkáltatók a kockázattól függően különböző intézkedéseket eh, hozhatnak. Köszönöm. Köszönjük. Pour euh, la commission, Monsieur Hermillon az Európai Bizottság két nagybecsült szakértőjének adnám meg a szót. Madame la Présidente, és passerai alors... Először is az elnök asszony kérdésére fogok válaszolni, hogyha megengedi. És utána pedig a többi kérdésre reagálnék. Jelenleg azt a kompromisszumot vizsgáljuk, amelyet az elnökség nyújtott be. Jelenleg Csupán tehát a kezdeti beszám, benyomásainkról számolhatunk be. Ugye formális változások történtek a szövegben, de úgy vélem, hogy a tartalmi kérdésekben alapvető változás mégsem történt. Azt szeretnénk, hogyha hatékonyan lehetne alkalmazható ez az irányelv, és így jobban meg tudnánk védeni a munkavállalókat, be tudnánk tartatni a egészségügyi határértékeket. Ugyanakkor szükség volna rugalmasságra is, hogy az összes ipari ágazatban lehessen ezt használni, a kórházakban, illetve a hadseregben is, fegyveres erőknél is. Olyan rugalmasságra van szükség, amely nyomon követi a tudományos fejleményeket is. Még Szapír úr is említette, hogy erre van szükség. Úgy vélem, hogy ez az elnökségi javaslat igenis figyelembe veszi a szélkitűzéseket. El kell mondjam ugyanakkor, hogy eh, eltérnek, eltér, eh, a dokumentum elemei eltérnek a mi eredeti javaslatunkból például a munkavállalók, a munkaadók kötelezettségeit minimalizálta, tehát tovább csökkentette a tanács, mi ezt nem így szerettük volna megfogalmazni. Aztán az orientációs értékeket is nehéz értelmezni, hiszen az elektromos áramiparban ez bonyolítja a helyzetet eszköz vagy géplista is szerepel a javaslatban. Mi úgy, ére, úgy éreztük, vagy úgy gondoltuk, hogy ez a KKV-knak segít, de sajnálatos módon elképzelhető, hogy, ezt, hogy ez nem így van, és ezt meg kell majd változtatni. Köszönöm szépen, Szilva úr, mondja a bizottság másik szakértője. Ott szeretném folytatni, ahol abba La nomenclature, je dirais, euh, ce qui est appelé le... A nomenklatúrával kapcsolatban is volt egy kérdés, hogy milyen egészségügyi hatások lehetnek. Az Európai Bizottságnak innovatívan kell itt fellépni, hiszen az ICNIP-nél referenciaértékekről beszélnek, amelyek a 2004-es eh, irányelvben más néven lettek eh, illetve. 2004-ben meg kellett változtatni a terminológiát, és az új ICNIP ajánlásban az alacsony frekvenciáknál és volt változás, a magas frekvenciák esetében pedig nem volt változás. Most már a központi idegrendszerre, illetve a perifériális idegrendszerre utalnak. Ez azt jelenti, fordítva, tehát a perifériális idegrendszerre, illetve utalnak, tehát a testre, illetve a központi idegrendszerre, a fejre, tehát központi értékeket kell meghatározni itt. Az ICNIP-nél két fajta referencia értéket alakítottak ki, amit mi kiváltó értéknek neveztünk el. Ezek benne vannak azokban a dokumentumokban, amelyek megtalálhatóak a teremben. Ezeket az értékeket megvizsgáltuk, és az emberi szervezet eléggé bonyolult, és ennek megfelelően alakítottuk ki az értékeket, és az egészségügyi hatások jelentkezhetnek például a szemben, de ez nem ugyanolyan mértékű, mint másfajta hatások. Mis en perspective les différents effets, et ça nous permet Ezért felhasználó barát módon mutattuk be a különböző hatásokat, annak érdekében, hogy az arányosság és a rugalmasság is megjelenjen, ahogy arra kértek bennünket a cégek. Szeretnék egy valamit tisztázni. Az egész eljárás során az Európai Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy a munkavállalók védelme minél magasabb szintű legyen, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a rendszer bizonyos fokig valóban bonyolultnak mondható, legalábbis a kezdőknek, de hát egy felhasználói kézikönyvet is kiadunk, amely remélhetőleg majd könnyíti a dolgukat. Áttérnék most a mágneses rezonancia vizsgálatok kérdésére. 2004-ben, mikor elfogadtuk az előző irányelvet, nos utána a radiológusoktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy elavultak a régi határértékek az emeri terén igen, körültekintően konzultáltunk a gyártókkal, a radiológusokkal, a szakértőkkel, és a különböző szakmai szervezetekkel, például az Emeri Egyesülettel is, ezt talán önök is ismerik, de főként a radiológusokkal folytatott egyeztetés volt roppant érdekes. Clark úr is ugyanezekről az emberekről beszélt, ön, ő is jól ismeri ezeket. Tehát, miről is van itt szó? Először is valahogy számokba kellett önteni a problémát. Itt rengeteg minden felmerül. A 2008-as bizottsági tanulmánytelemzést is megvizsgáltuk, újra elővettük, és ez azt mutatta, hogy 10 millió emeritesztet végeznek a 27 tagállamban, de az esetek 80%-ában eh, semmiféle eh, probléma nem volt, eh, még a régi határértékekkel sem. Az esetek 10-15%-ában jelenthet ez problémát, de ez is könnyen megoldható, hogyha a munkafolyamatot módosítjuk, és akkor marad 5%, ami azonban még mindig 500 ezer eljárást jelent, 500 ezer vizsgálatot jelent, amely esetében bármit is teszünk, mindenképpen meghaladják a jelenlegi határértékeket. Itt marad, megmarad a dilemma, hogy az emerit betart, betiltsuk, megállítsuk az emeri diagnosztikát? Nem, hát ez szóba sem jöhet. Valahogy védeni kell azonban a berendezéseket üzemeltető szakembereket. Azt hiszem, hogy végre sikerült megtalálni azt a megoldást, amely mindenki számára elfogadható, méghozzá azt, hogy maguk az érintettek akik kibejárkálnak ezekben a szavak, ezekben a szobákban vagy termekben. Tehát egyszerű, egyszerű a munkafolyamatot úgy kell változtatni, csak akkor üljenek be, ha nagyon muszáj, minél hamarabb hagyják el magát a szobát vagy termet, ahol az MR vizsgálat folyik. Azt hiszem, hogy ezzel gyakorlatilag elejét, elejét vetjük a problémák legnagyobb százalékának. Clark úr kérdésére reagálva, a jelenlegi rendszerben is használnak emerit, és azt kell mondjam, hogy az emberek többségének nincs igazán baja a jelenlegi rendszerrel. Az MRI Egyesület honlapját és a gyártók eh, honlapját érdemes eh, meglátogatni. Mindkét honlapon olyan véleményeket találunk, amelyek eh, egy teljesen lefedik a mi javaslatunkat. Persze, nem az emberek 100%-a ért egyet velünk, de hát mindkét részről, mindkét fél eh, részéről komoly szándék mutatkozik arra, hogy megoldjuk ezt a problémát, hiszen az orvosi diagnosztikában ez az eljárás nélkülözhetetlen. Mi éppen ezért minden tőlünk tehetőt megtettünk a probléma megoldása érdekében. Köszönjük. Nos, az előadó azt sí, Madame la Présidente. fordulok, szeretné -e esetleg lezárni ezt a, összefoglalni ezt a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Az meghívott szakértők jó néhány részletre rávilágítottak, és a kollégák kérdései is roppant érdekesek voltak. Azt hiszem, hogy sikerült egy olyan általános konszenzus megállapítanunk, miszerint minden olyan munkavállaló, aki mágneses mezőben dolgozik, úgy kell, hogy érezze, hogy az biztonságát, egészségét védjük, tehát szó sem lehet arról, hogy ilyen vagy olyan ágazat kimarad a hatája alól, az irányelv hatája alól, ugyanakkor a konkrét különleges igényekhez bizonyos fokú rugalmasságokkal, rugalmassággal kell mm, viszonyulnunk, például a fegyveres eső, erők esetében is, eh, ahogy az többször elhangzott. Ehhez eh, megfelelően finoman, óvatosan kell hozzáállnunk. Egy olyan irányelv megszületését szeretnénk, amely valóban alkalmazható, végrehajtható. Ez ügyben is konszenzust érzek kialakulni. Harmadsorban. Úgy érzem, hogy könnyen előfordulhat, hogy bármelyikünk rászorul majd egy MRI vizsgálatra, és az MRI általánosságban szólva az új irányelv illeszkedik, beilleszthető Clark úrnak, hogyha megengedi, önnek mondom személyesen, tegnap egyeztet, tegnap egyeztettünk az MRI Egyesület képviselőivel, és ezzel erre alapozva ja és egyébként javítsanak ki, hogyha rosszul gondolom, de megmutattuk ezen az egyeztetésen, vagy kiderült, hogy az aggodalmaink nem alaptalanok, de mégis megoldható ez a probléma. Ha megengedik, akkor tisztázni kell ez ügyben valamit. Les euh, équipements évoluent très rapidement. Ahogy az már elhangzott, az irányelv korábbi irányelv elfogadása óta rengeteget változott a technika, a technológia, a berendezések szintjén is. Ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell, nekünk is változtatnunk kell. Ugyanakkor a berendezések környékén dolgozók biztonságát kell garantálni van egy bizonyos fizikai távolság, amelyen belül dolgoznak, ez mint egy ilyen feredé ketrecként működik nagyon gyakran. Euh, pour simplifier le travail des entreprises, j'ai entendu, euh, vous avez... Olyan pragmatikus szabályokkal tudjuk szolgálni az európai cégeket, amelyek valóban a gyakorlatban is végrehajthatóak, alkalmazhatóak. Ez a rendelet mindenképpen, ez a jogszabály mindenképpen, hogy mindenképpen felhasználóbarát kell, hogy legyen, hiszen hogyha csak a gyártók kra lesz ez kihatással, az, az mit sem ér, hiszen elsősorban a berendezéseket üzemeltetők egészségét próbáljuk ezzel védeni. A gazdasági kérdések, amelyek felmerültek, hallhattuk, hogy mennyire fontosak, és a döntések, a meghozandó döntéseket is jelentősen befolyásolhatják majd. Igaz ez a berendezésekre, illetve a jövőbeli technológiai fejlődésre. Az egészségügyi költségeket is befolyásolhatja természetesen, például az emeli miatt. Előadóként megpróbáltam éppen ezért ezt a témát úgy megközelíteni, hogy olyan módosítási, módosító javaslatokat készítek, amelyek a lehető legnagyobb mértékben beépítik eh, magukba a kollégák eh, véleményét. Sajnálatos módon Lizlin nem lehet ma itt közöttünk, pedig eh, miatta, el kell, hogy mondjam, hogy azok az alapvető iránymutatások, amelyeket ő fektetett le, azok igenis jók és működőképesek. Például amikor a terhes nők mágneses mezőben dolgoznak, akkor ez számunkra elfogadható. Nos, köszönjük, hogy az elnök asszony, ezzel a, ennek a mini meghallgatásnak a végére értünk. Elnök asszony, csak nagyon röviden, ha nem bánja. Azt szeretném mondani, hogyha az MRI-ről er szóló ismereteket nézzük az interneten, Egyébként az emberek azt hiszem azt hiszik, hogy csak az emeriről van szó az elektromágneses mezők keretében. Szóval figye, vigyázzunk, mert az MRI, a Mental Research Institute-nak a, a rövidítése is, vigyázzunk az internetes kes, keses, kereséskor. Elnök. Persze, minden ilyen pontosításra szükség van. Mi, mi a teendőnk még? november 22-én, 23-án fog, fogjuk megtárgyalni a módosításokat ezen jelentéssel kapcsolatban. A meghallgatás végére értünk. Arra kérjük azokat a parlamenti munkatársakat, akik nem érdekeltek a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el a termet. Köszönjük a szakértőknek, hogy megjelentek, és hogy gazdagítottak minket végtelen tudásukkal. Köszönöm. Euh, ah,